Okay. Okay, everybody, we'll, we'll start, because uh, the bad news for you. Elkezdjük. Sajnos van néhány eh, elnöki bejelenteni valóm is, hölgyeim és uraim. Azt javaslom, hogy egy kicsit eh, a napirendet eh, tervezzük át. A napirend elfogadása lesz az első nyilván, aztán következik a elnöki bejelenteni valók, és aztán kezdődik a, az eszmecsere a miniszterrel, abban a reményben, hogy néhányan megérkeznek addig. Így akkor ezt elfogadjuk-e? Elfogadjuk. E, e, nos, e, a trialógusokról lenne bejelenteni valóm június 20-án az Omnibus 2 csomaggal kapcsolatban volt egy trialógus, a Solvency 2 és az IOPA rendelet összeegyeztetésében értünk el előrelépést, a bizottság és a tanács elfogadta elfogadott egy sor technikai standardot, amely az Econ Sunrise clause zal együtt azt jelenti, hogy ezeket a szabályozó standardokat majd delegált aktusként lesz, szabályozott aktus, aktusok delegált aktusként lesznek elfogadva, és aztán pedig majd e, e, technikai standardokként a változtatások. Minden más végrehajtó aktus delegált aktus e, lesz, de ahol technikai változásokra lesz szükség, ott lesznek majd szabályozó technikai standardok. Ami a hosszú távú garanciákat illeti, arról is hosszasan beszéltek, de nem sikerült eredményt elérni. Egyéb aktuális témákat tekintve, beleértve a Correlation Table-t, illetve a Sovereign Debt-et, július következő csütörtökön, csütörtökön július 3-án lesz a következő trialógus. Szintén volt egy trialógus 20-án eh, eh, két másik téma, a negyedik trialógus pedig 21-én a Social Entrepreneurship eh, Funds témájában. További eredményeket értünk el ezen a területen is, de vannak még nyitott kérdések, és ma, ma az Econ után lesz egy újabb trialógus, és aztán National Regional Council Eh, csütörtökön minden eh, eh, problémát megoldottunk, kivéve egyet, mert egyes tagállamok továbbra sem hajlandóak adatokat kiadni a public liability témájában, különös tekintettel a nyugdíjra, contingent liability. Emellett a parlament a hatos csomag kötelezettségvállalásaival összhangban bejelentette, hogy felfüggeszti a tárgyalásokat, mert az elnökség nem tud ezzel a témával kapcsolatban mandátumot szeretni, szerezni. Ez nem az elnökségnek a kudarca egyébként. Most azt várjuk, hogy a tanács egy javaslatot tegyen, és reméljük, hogy tovább tudunk lépni az ügyben. Ez tehát, ahol tartunk. CRD nem volt trialógus, kettő lesz ezen a héten, és Strasbourg alatt is lesz még trialógus. És akkor most üdvözlöm a Dán gazdasági minisztert és belügyminisztert, aki egy személy, igen nagy tárcával, Margarete Vestegar és itt beszélünk majd az ország specifikus ajánlásokról, bár azokat csak június 22-én pénteken adták ki, tehát most még korai ezekről teljes vitát tartani de július másodikán úgyis lesz egy másik Econ ülés. Tehát bizonyára vannak önök között olyanok, akik kérdeztek volna az ország specifikus jelentésekről, de azt gondolom, hogy nem lenne teljesen fair feltenni ezeket a kérdéseket azelőtt, mielőtt a tanács megtárgyalja őket. A miniszter 10 percet kap, és utána a szokásos kérdés felelek. Köszönjük, hogy eljött. Öné a szó. Well, thank you very much, uh, President. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy beszélhetek önöknek. Yeah, but for EU as a whole as well. Uh, with the some... Eh, nagyon fontos időket élünk, a, jön a csúcs, amelyen eh, fiskális, pénzügyi és bank témákról lesz szó E, ugyanakkor érdemes arról is beszélni, hogy miket értünk el a három e, intézmény együttműködése során e, economic governance és fiskális konszolidáció témában. Remélem, hogy ezt a lehetőséget megragadva fel tudom sorolni a Dán elnökség eredményeit. Az év első felében Dán elnökség vezette a napi ügyeket. Ez volt az első európai szemeszter is. Három EU eh, e prioritásra koncentráltunk, az egyik a gazdasági irányítás, az economic governance, a financial markets, eh, és a harmadik pedig az adóztatás. Ami a gazdasági irányítást, az economic governance-et illeti, az eh, már egy elég régóta aktuális téma, önök ezt jobban is tudják, mint én, mert eh, önök eh, a hatos csomaggal kapcsolatban már végeztek egy nagy adagnyi munkát. Mi a hatos csomag végrehajtására koncentráltunk. Mi ott jó megfelelő végrehajtó döntéseket akartunk hozni. Ezután az Európai Bizottság további jogalkotási javaslatokkal élt, ez volt a TUPEC, ez az euró területen belüli erősebb koordináció, jobb monitoring a költségvetési politikák területén. Önök bizonyára tudják, hogy a tanács február 21-én gyors döntést hozott, és azóta pedig várja az önök munkájának az eredményét. Azt gondolom, hogy eh, ezt eh, a jogalkotási munkát igen hamar be kellene fejezni, mert a kettes csomagnak, a Tupeknek életbe kéne lépnie, még mielőtt az euró tagállamok elkezdik a költségvetésüket kidolgozni valószínűleg nem leszünk képesek arra, hogy az elnökség alatt a tényleges vitát a parlamenttel megnyissuk, de azt reméljük, hogy gyorsan le lehet zárni ezt a kérdést a ciprusi elnökség alatt. Továbbra is az economic governance témájába vág az első európai szemeszter teljes forduló a hatos csomag életbelépése után ez az idei európai szemeszter komoly újításokat is hozott. Elkezdődött a gazdasági párbeszéd az Európai Parlamenttel, és azt gondolom, hogy ez megint csak egy fontos eszköz amelynek révén az európai szemeszter átláthatósága növekszik, a szakpolitikai koordináció javul, és eh, jobbá válnak a kapcsolatok, az interakció az intézmények között. Ami az ország specifikus eh, ajánlásokat illeti, a Six-Pack a Comply or Explain elvet vezette be. Az eh, ECOFIN-ban egyébként Complain or Explain volt az aktuális szóvic. A tanács összehasonlította a tapasztalatokat az előző évekkel, beleegyezett az Európai Bizottság ajánlásaiba nagyon apró változtatásokkal. Az én benyomásom az volt, hogy új eljárásra az új eljárásra kell majd koncentrálnunk a jövőben, és a tanács és a bizottság eh, elmagyarázták egymás köz, egymásnak a eh, nézetkülönbségeiket. Because I think we have too many abbreviations anyway for anybody to... Nagyon sok új rövidítést eh, vezettünk be ebben a fél évben, ezeket szinte lehetetlen is megtanulni, de a lényeg az az, hogy a pre- preventív javaslatokat, ajánlásokat integrálták az ország specifikus ajánlásokba az európai szemeszter folyamatában, és így talán jobban meg tudjuk akadályozni a válságok újra megtörténtét. Az ECOFIN-ben múlt pénteken döntöttünk az országspecifikus ajánlásokról, és további formális lépésekre kerül sor a júliusi ECOFIN során, miután az Európai Tanács a héten tárgyal erről az ügyről. Hadd beszéljek most a második prioritásról, a pénzügypiacok szabályozásáról. Az elmúlt hat hónapban az elnökség egy sor pénzügyi szabályozási javaslatról tárgyalt, amelyek különböző tárgyalási stádiumban vannak a tanácson és a parlamenten belül. Örülünk annak, hogy sikerült az EU ambíciózus pénzügyi szolgáltatások agendáját előmozdítani. Nagyon örülünk annak, hogy politikai megállapodásra jutottunk az Európai Parlamenttel az EMIR dossziéval kapcsolatban, az OTC származékos ügyletek, a Central Counterparties, illetve a Trade Repositories Regulation témájában. Az EMIR közös szabályokat fog létrehozni az értékpapír piacon, illetve az over-the-counter piacon. Az elnökség emellett egy sor trialógus nyitott az Európai Parlamenttel egy sor javaslattal kapcsolatban. Egy fontos dosszié, és erről is beszéltek sokan, a tőke megfelelési szabályok, tőke megfelelési szabályok. Ez egy csúcsprioritása a Dán elnökség pénzügyi szabályozási csomagjának. Mint ahogy önök is tudják, a Dán elnökség egy általános megállapodásra jutott május közepén. A tanács és a parlament közti tárgyalások során nagyon rövid idő alatt jelentős haladást értünk el. Ez egy igen nehéz rendelet, amiben viszonylag nehéz megállapodni. Én inkább amiatt aggódom, hogy a nyár előtt nem fogunk tudni megállapodni, hogyha jelenlegi sebességgel haladnak a dolgok, és ez azért elég sajnálatos. Azt gondolom, hogy itt egy további erőfeszítésre lenne szükség. Minden fél tegyen extra erőfeszítést annak érdekében, hogy ez a trilógus tovább léphessen. A tanács emellett egy sor javaslatot előkészített. Itt a Transparency direktívre és a Mortgage Credit direktívre, valamint a hitelminősítő intézetekről szóló rendeletre gondolok. Nagyon örülök annak, hogy az önök bizottsága múlt héten elfogadta a credit rating dossziéval kapcsolatos jelentést. A tanács most készen áll arra, hogy ezeket a fontos javaslatokat átadja a következő elnökségnek teljes tárgyalási támogatással. Adózás. A Dán elnökség a pénzügyi tranzakciós adóval foglalkozott elsősorban adózás területén. Ez egy nagyon fontos dosszié, és a Dán elnökség mindent megtett annak érdekében, hogy előrelépjünk és megoldásokat találjunk. Egy sor munkacsoport ülésre, hat munkacsoport ülésre került sor. Technikai vizsgálatát befejeztük a dossziénak, és néhány politikai párbeszédre, vitára is sor került az ECOFIN tanácsban. A pénzügyi tranzakciós adóról beszéltünk még az ECOFIN ülésén múlt pénteken is ahol fontos eredmények születtek. Először is eh, nem minden tagállam támogatja az Európai Bizottság eh, FTT javaslatát, pénzügyi tranzakciós javaslatát. Ez egy olyan javaslat, amelyhez egyhangú döntésre van szükség, és éppen ezért eh, jelenlegi formájában ezt a javaslatot nem fogjuk tudni elfogadni. Másik dolog, azt is láttuk, hogy egyes tagállamok meg akarják vizsgálni a erősített együttműködés lehetőségét. A végső javaslat hogy megpróbálunk-e tovább lépni a pénzügyi tranzakciós adóval, a, vagy megerősített együttműködésre kerül sor, erre majd később kerül sor. Egy lehetőség, egy lépésenkénti előrehaladás. Azt gondolom, hogy a megerősített együttműködés látszik reális útnak. A Dán elnökség komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a megtakarítások adóztatása témájában is előre lépjünk. Ez egy olyan dosszié, dosszié amely az adócsalás és adóelkerülés elleni harc része a módosított irányelv technikai szinten gyakorlatilag megállapodás tárgyát képezi, és politikai szinten pedig egy kompromisszumos javaslat született a Svájccal és más harmadik országokkal való tárgyalásokra szóló mandátumról. Sajnálatos, nagyon sajnálatos, hogy két tagállam miatt ezt a mandátumot végül is nem sikerült elfogadni. A, az elnökség erről az Európai Tanácsnak is beszámol, mert az Európai Tanács korábban az adó elkerülés és adócsalás elleni harcot fontos célként jelelte meg, és éppen ezért kínos a tanács számára az, hogy nem sikerül megállapodni akkor, amikor az Európai Tanács ezt, mint fontos feladatot jelölte meg a Dán elnökség az energiaadóztatási irányelvvel is foglalkozott, annak érdekében, hogy az európai energia és klímacélkitűzéseket elérjük. Az energiaadóztatás egy fontos és nehéz adóztatási dosszié, ahol a tagállamoknak megint nagyon különböző álláspontjuk van. Az ECOFIN egy konstruktív vitát tartott pénteken, és ez nyilván folytatódni fog a ciprusi elnökség alatt. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagy örömmel állok a mai beszélgetésünk elibe, és megköszönöm önöknek a Dán elnökséggel Dán elnökség iránti pozitív hozzáállásukat. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönjük a friss információkat. Most pedig a koordinátorok kapják meg a szót, illetve az őt helyettesítő személyek a frakcióktól, és aztán pedig spontán felszólalások következnek. Eddig. Gauzes for the EPP, Leonardo Dominici for the S&D. I'm waiting to find... Várom, hogy ki lesz az Aldétől, Zoli Schmidt, Sven itt van, Ivo az ECR-től, és aztán a spontán felszólalások következnek majd. Jean-Paul. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Köszönöm, elnök asszony. Mivel pontos beszámolót adott a Dán elnökség munkájáról ez alatt az időszak alatt, néhány kérdést szeretnék feltenni az ütemtervvel kapcsolatosan is. Jelenleg európai szinten nagyon összetett, nehéz helyzetben vagyunk. Csütörtökön és pénteken Luxemburgban találkoztam a néppárti pénzügyminiszterekkel, és megtapasztaltam, hogy nagyon súlyos légkör jellemezte ezt a találkozót, súlyosabb, mint az elmúlt két évben. Amikor az ütemtervről beszélt, akkor láthattuk, hogy a legnagyobb hiányossága a rendszerünknek micsoda. Ön a tupeket említette, ezt kicsi ismerem, a tanács februárban alakította ki álláspontját. Szerintem nagyon hosszú ideig zajlott itt ez a folyamat a parlamentben, ugyanakkor soha nem léptünk fel proaktív módon, nem előlegeztük meg az eseményeket, csak reagálunk a már kialakult helyzetekre. Ma például a bankunióról beszélünk Szeretnék emlékeztetni rá, hogy 2010-ben, amikor a pénzügyi felülvizsgálatról vitáztunk, a banki biztosító és pénzügyi szolgáltató ágazatban, akkor a parlament álláspontja a bankuniót, illetően az volt, hogy javasoltuk a bankuniót. Tehát ez egy alap volt. Aztán, hogy ez a bankhatóság legyen, az EKB 17 ország vagy 27 ország vegyen részt benne, ez egy másik kérdés. De Márkajó úr, aki az új spanyol kormány pénzügyminisztere, akkoriban a bankunió valamennyi elemét javasolta. Ki nem akarta ezt? amikor decemberben, 2009 decemberében az ECOFIN álláspontjáról volt szó, kijelentették, hogy Nos, mi egyetértünk, mindennel egyetértettek, csak azzal nem, hogy a parlament együttdöntési folyamatban van. Mi nagyon sokat harcoltunk a felülvizsgálati hatóságért európai szinten. A tagállamok ellenezték ezt. Nos, ezen három ügynökség felelőse olyan személyzeti felvételi rendszert választott, ami azt eredményezte, hogy nem lehetett képzett szakembereket találni. Most a bankhatóság úgy van kialakítva, hogy nem elég kompetens ez az intézet. És ez azért van így, mert a tagállamok nem tartották ezt a munkát kívánatosnak. Most a parlament kívánalma az, hogy menjünk elébe az eseményeknek, legyünk európaiabbak, mint a tagállamok. A tagállamokat illetően két-három témát illetően megemlítette, hogy két-három tagállam blokkolja az dolgokat, például Svájccal folytatott tárgyalások során, és ezért vallanak kudarcot ezek az ügyek. Ez tehát a súlyos helyzet, és azt hiszem, hogy mi, a polgárok, egyszerűen nem értjük, illetve nem értik ezt a helyzetet, hogy Európa képtelen megoldani ezt a helyzetet. Szeretnék köszönetet mondani a munkájukért, amely hatékony volt és produktív, de ugyanakkor szeretném kijelenteni, hogy a parlament annak érdekében dolgozik, hogy menjünk elébe az eseményeknek. Sajnos ezt nem hallották meg, ezt a hangot. A következő csúcs az utolsó esélyünk. Hallottam a közelmúltbeli vitákat, de elfogadhatatlan, hogy az ilyen fontos döntések az európai csúcson ezek egy munkavacsora vagy egy ebéd során ö, kerülnek meghozatalra, amikor mindenki már hazasietne. Azt hiszem, hogy vegyük elég komolyan Európa ügyét ahhoz, hogy az állam és kormányfők valóban vállalják felelősségüket. Mi történik tehát a hét végén a tanácson, nem tudom, de az a véleményem, hogyha semmi érdemleges nem történik, hát ez egy súlyos csapás lesz Európa számára. Köszönöm. Well, I think that is. Nos, igen, azt hiszem ez az egyik legfontosabb vita. amelyet ön is szemmel tart, Jean-Paul, hiszen úgy tűnik, hogy az elvégzett munka a jobb gazdasági kormányzás érdekében, a jobb pénzügyi rendelet érdekében, a befizetett adók, az adóelkerülés érdekében, és ugyanakkor óriási a különbség a, a, az egész elvégzendő munka között. Nagyon is sajnálatos, hogy az emberek nem látják tisztán azt, hogy az európai intézmények közösen dolgoznak, nem csak a válság megoldásán, hanem azon is, hogy egy jobban szabályozott pénzügyi ágazatot hozzanak létre, illetve koherensebb gazdasági irányítást. De hogyha nincs megfelelő időkeret erre, még akkor is, hogyha megvan az akarat az intézményekben, illetve a tagállamokban. És igen, megvan a kockázata egy hosszú és kemény munkával teli csúcs találkozónak. Természetesen magasak az elvárások, remélhetőleg valami eredmény születik majd, valamilyen konkrétum, illetve az európai beruházásoknak nagyobb teret biztosíthatunk majd, most azonban első kézből szereztünk hat hónapnyi tapasztalatot az európai szabályozással való együttműködés témájában, és azt hiszem, hogy a szerződések formális eljárásai mellett szükség van a bizalomra épülő párbeszédre az intézmények között, de ezen kívül az intézmények, illetve a tagállamok között is. Mert azt hiszem, hogy nagyon is helyesen rámutatott a dolgok méregfogára. Mindig van egy pár tagállam, de lehet, hogy ez nagyon jól tükrözi azt a tényt, hogy nincs meg a megfelelő egyensúly, nincs jó egyensúly a között, hogy mit kell az európai tagállamoknak, illetve mit kell az európai intézményeknek megtenni tehát válság ide, válság oda, azt hiszem, hogy még mindig nagyon sok a munkánk, nem csak az új szerződések, vagy nem feltétlenül új szerződések terén, hanem megfelelő munkafeltételek kialakítása terén egy nyitott és átlátható munkamódszer megtalálása érdekében. Valószínűleg nem is tudjuk lezárni ezt a vitát, hiszen ez folyamatosan napirenden lesz majd egészen addig, amíg nem jutunk valamilyen olyan helyzetbe, amelyet stabilabbnak nevezhetünk, hiszen ez az egyik oka annak, hogy a csúcs, találkozók nagyon nagy figyelmet kapnak, és igazából kevesebb figyelmet kap a háttérmunka, maga a valós tevékenység. Elnök, Leonardo. Sí, grazie, presidente. Köszönöm, elnök asszony, miniszter asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani végzett munkájáért, mely különösen fontos. Itt említhetném a hitelminősítő ügynökségekkel kapcsolatos jogszabályt, ez különösen fontos nekem jelentéstevőként. Két másik kérdést is szeretnék felvetni, kapcsolódván ahhoz, amit az imént Jean-Paul Gozes kollégám elmondott helyesen joggal panaszolta fel, hogy bizonyos fontos döntéseket igencsak különleges helyszíneken hoznak meg, egy asztal körül, ebéd, munkavacsora keretében, nem véve figyelembe a közösségi intézmények alapvető szerepét. Azt hiszem, hogy már az is fontos lenne, hogy ha valóban meghoznák az alapvető döntéseket, Jelenleg úgy tűnik számomra, hogy ezen június 28-29-i csúcs körül nagyon sok pessimizmus lebeg. Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a banki unióra és a fiskális unióra vonatkozik. A bankunió tekintetében mi jelenleg a helyzet, és milyenek a nézőpontok. Tudjuk, hogy nagyon eltérő álláspontok vannak a tanácson belül ezt illetően ezen fontos döntések előtt. A kérdésemet szeretném összekapcsolni Spanyolország kérésével, amikor is ezen ország segítséget kért bankjai újratőkésítéséhez. Kérdés tehát, hogy milyen módon kellene konkretizálni ezt a segítségnyújtást Spanyolország számára. Tehát például az FROI be kellene ezeket a forrásokat csatornázni a spanyol bank restruktúráló alapba. Tudjuk, hogy ezt illetően nagyon sok a kétség, és nagyon sok probléma van azon lehetőséget illetően, hogy esetleg ezek a segítségek közvetlenül áramlanának a bankrendszerbe. A kérdésem arra a vitára vonatkozik, amely jelenleg zajlik a tanácsban a bankunió ezen szempontját illetően, tehát hogy milyen módon kellene a bailoutokat megvalósítani, és hogyan lehetne konkrét megoldásokat találni. A másik dolog pedig az adósság középtávú visszafizetése, illetve az intervenciós programok a nehézségekkel küzdő országok számára. Tudjuk, hogy van egy kérés a görög kormány részéről, azt illetően, hogy ezen programok futamidejét hosszabbítsák meg. Kérdés tehát, hogy mi az álláspont a tanácson belül, illetve milyen vita zajlik erről a kérdésről. Köszönöm. Nos, szeretnék konkrétumokkal szolgálni, de sajnos a kérdések egy része az Eurogroup asztalára tartozik, és ez természetesen mutatja, hogy nem csak a különböző intézmények munkájáról vitázunk, hanem megpróbálunk az eurozóna tagjai illetve a az ezen kívüli országok között egyensúlyt találni, hiszen az érdekek nem csak a két csoport között oszlanak meg, hanem vannak kereszt érdekek is. Fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy Európa két csoportra oszlik. Vannak, akik két tagállammal 10-15 17-25 tagállammal számolnak a fiskális kompakt esetében. Ami a bankuniót illeti, nos igen, mindenki nagyon várja a jelentést, méghozzá hamarosan megszületik ez, mert eddig még nem láttuk, még tervezetét sem láttuk ennek a jelentésnek. És mivel nagyon sok nagyon sok kérdés fölmerült, a nemzetközi sajtóban és sok mindent láthattunk, olvashattunk. Azt hiszem jó lenne, hogyha valamilyen formát, formulát kaphatnánk, vagy legalábbis az irányvonalakat megkaphatnánk arra vonatkozóan, hogy a bankunió hogyan is nézhet neki. Tehát ez jó lenne, ez jó lenne a tanács számára és a parlament számára is, illetve a szakbizottság számára is, hogyha valamilyen kézzelfoghatóbb javaslat lenne előttünk. Aztán ami a spanyol mentő csomagot illeti, a bankok újra tőkésítését illetően. Nos, igen, ez egy euró övezeti kérdés, minden tagállam üdvözli ezt, hiszen hogyha a spanyol rendszer stabilabb, az mindenki számára előnyös. A 100 vagy 62 milliárd euró az nem egy gyors segély, nagyon sok eljárást kell végigvinni, és meg kell nézni, hogy mi is a valós szükséglete a spanyol kormánynak a bankok újratőkésítése terén, de hogyha jól tudom, akkor halad ez az ügy, természetesen még nem született meg a végső megoldás, de úton van. Múlt pénteken az ECOFIN ülésén a bizottság a pénzügyi bankmentéssel kapcsolatban az első jelentést kellett volna, hogy megtegye. Nagyon sok vita veszt ezt a kérdést, és el kellett halasztani, hiszen késő délutára nem hagyhattuk ezt, hanem azt akartuk, hogy a találkozó elején mutassák be a pénzügyi szabályozási csomagokat, mert a bail-in, bail-out kérdése rendkívül fontos az állampolgárok számára is és nem szeretnénk azt, hogy az adófizetők mentsék ki a bankokat, akik nem felelősségteresen járnak el. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet a bizottság részéről a javaslatban. Remélem, hogy a ciprusi elnökség is odafigyel majd erre, prioritásként kezeli, mert nagyon régóta várjuk már ezt, és nagyon várjuk az ECOFIN-ban, mind a közvita szempontjából, mind pedig a konkrétabb pénzügyi kérdések szempontjából. Ami a görög programot illeti, ez is az eurózónához, az eurócsoporthoz tartozik. Hogyha jól tudom, ebben a témában eddig még nincsenek végkövetkeztetések. Elnök, köszönöm szépen. Megpróbáljuk egyesével folytatni a kérdéseket, legalábbis a frakciókat először végigvesszük, azonban egy kis gyorsításra lesz szükség. Oli. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, illetve miniszter asszony is. Szilvi Gulát helyettesítem, ezért uh, egy tőlem szokatlan kérdést fognak hallani. Európa északi részén nagyon sok kerti partit rendezünk, hiszen egész éjszaka süt a nap, és valamelyik nap uh, fölmerült a kérdés egy ilyen partén, hogy na, neked tudnod kell, hogy honnan jön a pénz. Honnan jön az a pénz, amelyet most újra osztanak Európában? Megpróbáltam választ adni erre a kérdésre, nagyon okos kérdés volt, de talán azt hiszem, hogy a legtöbb állampolgár számára ez a fő kérdés. Honnan származik ez a pénz, honnan származik ez a pénz, amelyet most újra osztanak. Utalt erre miniszterasszony, ez a kétsebességes Európa kérdése. Ugyanabban a helyzetben vagyunk, Dánia, Svédország. Az Egyesült Királyság, aki ugye nem akar már ebben az unióban részt venni, lehet, hogy ki is fognak lépni, de Dánia és Svédország ehhez az unióhoz kíván tartaláraink is, véleményem szerint. Ön hogyan gondolkodik a kétsebességes Európáról? Hogyan látja ezen találkozóknak a végeredményét? Vannak nyitott javaslatok, talán lehet csatlakozni, hogyha megfelelnek a körülmények, és így tovább, de nem gondolja-e, hogy ez egyre problematikusabbá válik számunkra? Lehet, hogy nem most, de hamarosan esetleg ugyanabba a helyzetbe kerülhetünk, mint Norvégia. Vendégek, vendégek vagyunk egy olyan klubban, amelyhez csatlakozni szeretnénk, de valahol megrekedtünk az előszobában. Ön azt is mondta, hogy ezek a kérdések többnyire az eurózónához tartoznak. Hogyan működik ez? Hogyan folyik az információ? Hogyan alakul a párbeszéd? Ki kire van? Ki mire és kire van hatással, és mit tesznek a külső országok annak érdekében, hogy az ő hangjukat is hallani lehessen, hiszen a vonat kigurul az állomásról, mi pedig ott maradunk a platformon. Miről van szó? Egy nagyon is kockázatos projektről, amely egyre inkább megosztja Európát. Mit tesz ön ebben a helyzetben, és mit tesznek a külsős országok annak érdekében, hogy megmutassák a többieknek, hogy ez a jelenlegi Európa végét is jelentheti. Válasz. Nos, hogy honnan is jön a pénz? Mindig hihetetlen számokkal dobálózunk, ezért az emberek igazából elidegenednek ezektől a pénzforrásoktól, nem értik azokat, de természetesen a probléma az az, hogy nem az nem az égből potjon az ölünkbe ez a pénz, hanem meg kell keresni, valakinek ezt meg kell fizetni, adófizetőknek, kormányoknak, be kell szedniük. A magánszférából, stb. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, ezt észben kell tartani. Még akkor is, amikor ilyen hihetetlen mennyiségű pénzekről beszélünk, akkor mégis mi arról beszélünk, hogy az embereknek dolgozniuk kell azért, hogy ilyen értéket hozzanak létre, és lehetővé tegyék azt, hogy másokat ki lehessen menteni. Aztán nagyon fontos prioritás, nagyon is gyakorlati szinten, az elnökségünk alatt az volt, hogy minél több döntés szülessen a 27 tagállammal közösen még akkor is, amikor minősített többségi döntés előtt álltunk, akkor is megpróbáltuk ezt továbbvinni, megpróbáltunk egy öntetű döntést hozni 27 tagállammal, különösen a fiskális kompaktra gondolok, ahol 25 tagállam volt aláíró, de akkor elmondtuk, hogy pontosan most kell megmutatni azt, hogy a 27-ek Európája döntést tud hozni közösen. Ekkor ment át az emír egyöntetőleg, illetve a tőkekövetelmények területén is közös döntést hoztunk. Hiszen miről is van szó? Az egységes piac adja a keretet mindenki számára, és a pénzügyi rendelet ezt szolgálja, ezért nehéz ugyan, és igen, vitás az a kérdés, hogy bizonyos országok összefoghassanak és a bankunióban részt vegyenek, mások pedig ebből kimaradjanak. Sajnos nem látom, hogy ez hova fog vezetni, de természetesen az egységes piacot és a pénzügyi rendeletet össze kell fogni, illetve a bankunió, a bankunió alapvetően az eurozónára, plusz a csatlakozandó országokra vonatkozik. Tehát minél inkább erre a vitára összpontosítunk, annál inkább kimarad az, amire pontosan összpontosítanunk kellene, ez a gazdasági irányítás, a gazdasági kormányzás. Ha azt mondjuk, hogy a pénzügyi ágazatot szabályozni fogjuk, akkor ezt meg kell tennünk, és ha azt mondjuk, hogy gazdasági irányítást fogunk létrehozni, akkor muszáj ezt meg is tegyük. Yes, so, uh, welcome again. Üdvözlöm, miniszterasszony! Alapvetően két dologról szeretnék beszélni. Az első egy gyors kérdés. Az önök elnöksége alatt most először van egy imbalances procedure, egy költségvetési egyensúlyhiány eljárás, a tanács beszélt erről. Amikor az első kört megnézzük, az kicsit ironikus, hogy Spanyolország és Ciprus eh, noha nagy problémákkal néznek szembe, eh, nem kerültek intenzív ellenőrzés alá, holott eléggé rossz az egyensúlyi helyzetük, miközben Németország, amelynek eh, az egyik legnagyobb egyensúlytalansága van, szintén nem került intenzív ellenőrzés alá. Milyen következtetéseket vonna le ebből arra vonatkozóan, hogy ez az eljárás, az új eljárás hogyan működik? A másik dolog, amire rákérdeznék, az az, hogy az ön elnökségi javaslatában megfogalmazódtak a prioritásaik, és ott volt az adózással kapcsolatban néhány kemény eltökéltségre utaló pont, és aztán a feedbackben is, a mostani előadásában is ezek előjöttek, ezek az adóztatási témák, de hogyha az eredményeket nézzük, akkor a megtakarítások irányelv, ez gyakorlatilag, bár önök is sajnálják, mi is sajnáljuk, padhelyzetben van, ez elég súlyos akkor, amikor a köz amikor az államháztartások elég sanyarú helyzetben vannak. Sajnálatos módon Európa nem tudja a, kiaknázni azokat az adóztatási jogköreit, amelyek rendelkezésre állnának. Az ön elnökségi programjában javasolta a CCCTB-t, eh, amelyet eh, a szokásos elkövetők blokkolnak a tanácsban. Hogyha az energiaadóztatási eh, irányelvet nézzük, önök eredetileg azt mondták, hogy szintén hasznos lenne, és aztán azt látjuk, hogy a parlamentnek pozitívabb az álláspontja ezzel kapcsolatban. Ugyanez igaz egyébként az energiahatékonysági irányelvre is, ami persze egy teljesen más dosszié. De azt látjuk ugye, hogy az egyhangúsági előírás gyakorlatilag megakadályozza, hogy a tanács bármit is elérjen a közjó érdekében. És noha tudom, hogy ön a pénzügyi tranzakciós adónak nem a legelkötelezettebb híve, de látjuk, hogy ott is mi történt. Milyen következtetéseket vonna ön ebből, és milyen aktív lépésekre törekszik annak érdekében, hogy a tanács kijöjjön ebből a zsákutcából, milyen eh, ajánlásokat fogalmazna meg a többi elnökség felé, mert eh, úgy tűnik, hogy vannak olyan ürügyek, hogy olyan hatalmas országok, mint Luxemburg és Ausztria blokkolni tudják az Európai Uniót. Nos, ami a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárást illeti, ez egy új dolog. Először használták ezt eh, a módszert, eh, illetve ezt az eljárást. Valószínűleg eh, nem lett eléggé szinkronizálva az európai szemeszter többi részével. Ezt lehetett volna használni, mielőtt az ajánlásokat megfogalmaztuk, és akkor kalibrálni lehetett volna, ha ez a jó szó, jobban kalibrálni a éves növekedési felmérést, illetve az imbalance procedure-t annak érdekében, hogy ezek eh, kvadráljanak egymással, és struktúráltabb vitára kerülhessen sor. Nyilván itt most az első fordulót csináltuk, másodszorra majd jobban sikerül. Ami pedig az adóztatást illeti, azt gondolom, hogy nagyon sok munkát öltünk az adóztatási kérdésekbe, mert azt gondoljuk, hogy egy kompromisszum hasznos lenne a célok elérése érdekében. Azt gondolom, hogy mindez elég jól mutatja azt, hogy van az országspecifikus megoldások és az összeurópai megoldások között egy feszültség, néha, sőt, általában nagyon-nagyon nehéz a kompromisszumot megtalálni, hát zsákutcában vagyunk, vagy padhelyzetben. Nyilván a minősített többség adóztatási kérdésekben nem elképzelhető, mert egyébként ugyanaz lenne, mint a többi irányelvelés javaslattal. Tehát ez nem változtatna, nem javítana a helyzetem azt reméltük, hogy eh, az országok ráébrednek arra, hogy ezek a dolgok úgy is bekövetkeznek, és eh, akkor akár már rendezetten, felkészülten bevezethetjük mi is, nem csak akkor, amikor már elkerülhetetlenné válik, mert valójában nyitottabbá válnak majd az adózási ügyek, és hát az amerikai jogszabályok is ebbe az irányba mutatnak, miért ne csináljuk akkor ezt meg rendezetten? Eh, tehát a tanács nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával, mégsem sikerült megállapodást elérnünk egyik olyan javaslattal kapcsolatban sem, amit ott említettem. De mi ennek a következménye? Képviselő úr kérdezi. Mi ennek a következménye ennek a kudarcnak? Mi az eljárási következménye ennek a kudarcnak? Mert beszéltek itt a kétsebességes Európáról, itt azt javasolja? Itt lehetne, meg lehetne valósítani a megerősített együttműködést. Mi a következtetés? Nos, nem tudom, hogy hogyan foglaljuk ezt meg poli, össze politikailag, de az egyik dolog, amit én megtanultam, hogyha eltökélten dolgozunk és türelmesen, akkor változnak a dolgok. Ez az én tapasztalatom intézményesen nem fog tudni megváltozni, mert ugye szavazásra kéne azt is bocsátani. Itt úgy lehet talán sikert elérni, vagy eredményt elérni, hogy nyomást gyakorlunk. A következő elnökség nyilván ezt fogja csinálni, és talán így eredményeket sikerül elérni. Ami az energia adóztatási dossziét illeti, ott a politikai útmutatások vonatkozásában van eredmény. Nem a bizottsági javaslatot fogja a tanács elfogadni, de egy kompromisszumot talán igen, mert a politikai útmutatás a következő elnökség vonatkozásában szorosabb, mint amikor mi kezdtük. Tehát apró lépésekben reményeink szerint sikerül majd előrelépni. Ugyanez vonatkozik a megtakarítások megadóztatására, illetve az átláthatóságra és de időbe fog telni. Ivo. Ivo. Dobré odpoledne, paní předsedkyně. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, elnök asszony, miniszter asszony. Hat hónapot visszalépnék a múltba, amikor ön először járt nálunk. Noha ideológiailag eltérő a hátterünk, Rám mély benyomást tett az, amit akkor mondott, és továbbra is jó benyomást tesz rám, hat hónap után is. Nyilván nem mindenben értünk egyet azzal, amit ön javasol, de függetlenül attól, hogy ki mit mond ebben a teremben, a termen kívül vannak szavazók, akiknek megvan a maguk ügye, megvan a maguk ambíciója, Önök pedig elnökként egy olyan időszakban elnökölték az Európai Uniót, amikor a francia választások voltak, amikor a kormányt alakították át, önök akkor elnököltek, amikor Görögországnak szintén sikerült egy, egy kormányt felállítani, aminek persze még nem látjuk az eredményét. De ez mindenképpen mindenképpen nagy akadály volt az önök számára, és én nem hibáztatom önöket azért, hogy ambícióik egy részét nem sikerült megvalósítani, vagy falba ütköztek. Nyilvánvaló számomra, hogy nem tudtak mindent önök befolyásolni, illetve úgy intézni, hogy akartak volna. Önök akkor töltötték be az elnöki funkciót, amikor Európában kialakultak a tendenciák az eurozónán belül és az eurozónán kívül, a Schengeni övezeten belül és azon kívül láttuk, hogy vannak különbségek, miszerint egyesek centralizálni akarnak, mások pedig nem akarnak centralizálni. És ezeket összeegyeztetni egy borzalmasan bonyolult folyamat. Ta není o tom, zdali španělské nebo jiné bank... Nehéz időket élünk, de a vita ma nem arról szól, hogy feltőkésítsük-e a spanyol bankokat vagy sem. Arról beszélünk inkább, hogy a tagállamok kezelni fogják-e tudni ezt a változást az államadóságok területén? Megállítják-e az államadóságnak növekedését, vagy visszafordítják-e ezt a folyamatot? Ez az igazi nagy kérdés. Az én kérdésem felé a következő érzések töltötték el önt, amikor elnökölte az ECOFINT, mik voltak az önök el, ön személyes benyomásai a ö, ö, különböző nemzeti programokkal kapcsolatban, amelyek beérkeztek Brüsszelbe, és azokat ellenőrizték, hogyan, mennyire voltak készek a tagállamok arra, hogy feltárják pénzügyi és költségvetési terveiket? Ön ettől optimistább lett, vagy szkeptikusabb, ha ilyen szót merészelhetek használni egyáltalán? És még egy dolog, kicsit mellékes, megint csak az ideológiai különbségekre vezetem vissza. Az elmúlt hat hónap során önök írhattak volna egy új fejezetet az EU általános irányításáról is, mert ez volt a nagy feladat. Tuk. Well, first of all, thank you for your uh, very kind words. Uh, and I think that is very... Köszönöm a nagyon kedves szavait. Nagyon fontos, hogy az intézmények hogyan kommunikálnak egymással, és én is ezt láttam. A legfontosabb tapasztalatom talán az, hogy mindenki részt vett ebben a dologban, a politikus is ember, a kollégák a tanácsban felelősséget vállaltak, és komolyan vették a dolgokat. és kötelezettséget vállaltak. Amikor második napja voltam miniszter, az volt a benyomásom, hogy eh, itt vannak ezek a pénzügyminiszterek, és az az érzésük, hogy a kezükben tartják az országuk gazdaságát. És mégis Európára van szükségük, ahhoz, hogy a válságot kezelje, de hát magukra is a kormányoknak és a nemzeti parlamenteknek felelősséget kellett vállalniuk ahhoz, hogy jobb helyzetbe találják magukat, mint korábban voltak. Ez egy nagyon összetett vita, de Európának az egyik erőssége az, ami gyengeség is, hogy a nemzetállamoknak van egy ezer éves történelmük, változtak a határok, háborúk, mi egymás, mások a politikai kultúrák, ugyanakkor ez a nyugis tempó, amit, amit látunk, a, gyakorlatilag arra szolgál, hogy összeegyeztesse az európai kötelezettségeket a nemzetállami felelősséggel. Noha én nem vagyok látnok, azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy felelős politikusok eh, így járjanak el a nemzeti, eh, a, a saját hazájukat kell, azoknak a, a, azoknak a sorsát kell előmozdítaniuk. Nem fog a bankuniótól megváltozni az országok sorsa akkor fog megváltozni, hogy a politikusok felelősséget vállalnak. Itt Európában például pénzügyi stabilitás, növekedés, eh, szabályozás kérdésében, és hát tagállami szinten is. Thank you. We're sort of at our due time to finish, but I've got uh, three... Köszönöm. Hárman szeretnének még eh, kérdezni. Őket egyszerre fogjuk meghallgatni és aztán ön egyszer kap szót, miniszterasszony. Theo and Astrid Lulling. Marianne. Marianne. voorzitter. Mevrouw de minister, ik... Um... Köszönöm, elnök asszony, tisztelt miniszterasszony. Osztom a kollégák aggodalmát, amely a feltett kérdésekből kiviláglik. Két pontra világítanék rá. Az egyik a CCTTB, az összevont adóalapkérdés, a másik pedig a TUPEC-hez kapcsoló, kapcsolódik, ami a CCTTB-t illeti. April, áprilisban egy ambiciózus jelentést fogadtunk el nagy többséggel itt a parlamentben, ez nem volt egyszerű munka, ennek ellenére sikeresen le tudtuk zárni. Úgy vélem azonban, hogy a tanácsban különösen a munkacsoportban még dolgoznak ezen, mégpedig a technikai vetületein ennek az ügynek az az, hogy hogyan számítsák ki ezt az alapot. A politikai problémákat illetően viszont, ami a konszolidációt illeti, illetve ezt az elosztási módszert, ez egyelőre még nem került középpontba. Mit ver ettől? Ön szerint határozatot lehet majd hozni esetleg nem 27 tagállam részvételével, hanem talán kevesebb tagállam részvételével, ami pedig a túpeket illeti. Mi azt vártuk, hogy júniusban le tudjuk ezt zárni. Sajnos Dán elnökség alatt erről már nem lesz vita. Az a kérdésem önhöz, hogy az informális tanácson tanácskoztak az Európai Parlament álláspontjáról, vagy sem és másodszorban vannak-e konkrét javaslatai, ötletei felénk, hogy hogyan tudjuk a trialógus folyamatát a lehető legjobban irányítani és jó eredményt elérni ebben. Köszönöm. Okay, um, Diogo. Muito obrigado. Sr. Ministro, eu queria... Köszönöm szépen, miniszter asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az ön munkája alatt, ön elnökség alatt végzett munkáért. Ezen időszakban megszilárdultak az Európai Parlamenthez fűződő kapcsolataik, és remélhetőleg a jövőben is szilárdak maradnak ezek a kapcsolatok. Két kérdésem lenne. Az első, az Európai Bank Szövetség az elmúlt hat hónap során hogyan látta az Európai Bankszövetség munkáját. Itt egy közvetlen felügyeleti hatóságról beszélünk, a bankok felügyeletét illetően. De van itt egy kétség. Nem tudjuk, hogy ez a hatóság az EKB-n belül kell, hogy működjön, vagy pedig egy független hatóság formájában. Mit gondol ön erről? És mit gondol a stressz tesztekről, amelyet ez a szövetség végzett, különösen a spanyol bankágazatot illetően? A második kérdésem pedig a következő. A gazdasági monetáris unió, amely egyre inkább költségvetési unióvá és bankunióvá válik, mit is jelent a gyakorlatban? Azt jelenti ez, hogy egyre nagyobb politikai unió lesz, és a következő tanácson tesznek valamit gyakorlatit a 27 tagállam nagyobb politikai uniója érdekében. Elnök, Astrid. Oui, merci, madame la Köszönöm, elnök asszony. Én vagyok az egyik nagy hatalom állampolgára, amelyről Gigold úr beszélt, amelyek blokkolják az adóügy irányelvet. Szeretnék néhány dolgot tisztázni ezzel kapcsolatban. Először is a tagállamok nagy részében a forrásadó gyakorlatát alkalmazzák Németország, Svájccal, Nagy-Britannia, Svájccal, megállapodásokat kívánnak kötni a forrásadó alapján. Minden tagállamban meg akarják őrizni ezeket, illetve a harmadik országokkal ilyen megállapodásokat akarnak kötni, akkor miért nem lehet ezt az Európai Unió tagállamai között megkötni, az ilyenfajta megoldást, megállapodást, ami pedig a kétségbességes Európát illeti a pénzügyi tranzakciós adó tárgyában. Azt hiszem, hogy a bizottság javaslata e tárgyban, ön említette, hogy ezt kicsit már félretették, ezt a bizottsági javaslatot, Nos, ez igazságtalan lenne, és a delokalizáció veszélyét rejteni magába harmadik országok felé. Önök tudják, hogy a pénzügyi tranzakciós adó ilyen formájában nem jelentene bevételeket Európa számára. Végezetül szeretném azt aláhúzni, amit Gozesz úr már elmondott a miniszter tanács magatartásával kapcsolatban. Hogyha a tanács elfogadta volna az Európai Parlament álláspontját a Sixpack-kel kapcsolatban, akkor ezt már lezártuk volna 2011. júliusa előtt, de nem, a tagállamok nem akarták ezt. Mi meg akartuk erősíteni a gazdaságirányítást, de a tagállamok mindig is egy évet, vagy hat hónapot, néhány hónapot ö, vesznek igénybe ahhoz, hogy megértsék, hogy nekünk igenis, hogy igazunk volt, és akkor javasolnak majd valamit, ami a mi javaslatunk helyébe lép. Nos, meg lehetett volna erősíteni a gazdaságirányítást a Sixpack keretében, és ez már hatályba léphetett volna jóval korábban is. Amit kérdezni szeretnék, ami a fiskális paktum ratifikációját illeti, sok állam ezt nem ratifikálta még, noha azt mondták nekünk, hogy ezt július 1 előtt meg kell tenni, Biz- annak érdekében, hogy bizonyos mentőcsomagok hatályba léphessenek. Most többek között Németországban hallottam, hogy a köztársasági elnök még akkor is, hogyha a Bundestag és a Bundesrat ratifikálnák a fiskális paktumot július 1 előtt, ezek egyetértenek ebben. Gauk úr viszont nem írja alá ezt a paktumot. Hogyan látja tehát ön a fiskális paktum jövőjét? Well, on the um, CCTB, uh, what we have done is we have ami a cctv t illeti, ezen a területen továbbra is elemzéseket végzünk, és megpróbáljuk megérteni a javaslat teljes következményét. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos az előrelépés érdekében. Minden országnak teljes mértékben látnia kell, hogy ez mihez is vezet. Lehet, hogy a mi hiányosságaink állnak a háttérben, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés mármint az, hogy meglássuk, hogy hogyan is kell ezt elvégezni. Jelenleg a kalkuláció elemzését végezzük mondjuk egy cég szempontjából, hiszen egy vállalkozás, egy cég nem csak egy dolog lehet, hanem jó pár, jó pár dolog lehet, illetve vannak határon átnyúló cégek, és azt hiszem, hogy ez egy hosszadalmas folyamat, technikai elemzés végzünk, és ez, ez valóban a végeredményt meghozhatja illetve kompromisszumot alakíthatunk ki. Ami a kettes csomagot illeti, szerintem nem vagyunk abban a helyzetben, hogy tanácsot adhatnánk az Európai Parlamentnek, de ez a két javaslat szerintem eléggé konkrét, nagyon is konkrét javaslat, és egy ellenőrzött formában kíván tovább, tovább lépni a irányítás terén. A tanácsi vita során, és ezért is nem született gyors megállapodás február 21-én, mert igen, ezek egyértelműek voltak, konkrétumok voltak, technikailag nem voltak bonyolultak, és hogyha ugyanígy járhatnánk el, akkor, akkor nagyon is sokat segítene ez abban, hogy tényleg előrelépjünk, és valóban a költségvetési tervek bejöjjenek, az országok pedig jobb tanácsot kapjanak. Túlságosan korai lenne bármit mondani egy-egy intézményről, ami egy esetleges bankunió felállását illeti, hiszen eddig még semmilyen körvonalazódó iránymutatás, nem látunk arra, hogy milyen kötelezettségeket jelentene ez, illetve mit hozna magával pontosan. Az EKB-ról, bocsánat, az Európai Bankhatóságról csak annyit mondhatok, hogy nagyon jó módon épül fel, a, illetve a természetesen az országoknak is el kell végezniük az értékeléseket, de a stressz teszt eh, nagyon jól működik. Ez egy érdekes kérdés, hogy a költségvetési bankunió felé, illetve politikai unió felé haladunk, akkor azt hiszem, hogy ez eh, igencsak politikával terhelt. Vannak olyan országok, amelyek eurókötvényt szeretnének, mások pedig a adósságok csökkentését, de azt mondják, hogy ezért határozottan hallatni akarják a hangjukat, fiskális politikát szeretnének látni, tehát azt hiszem, hogy egy energikus vitáról van szó, még mielőtt az Európai Unió új kompetenciáit szerződésbe lehetne foglalni. Ami a forrásnál történő levonást, illetve a forrásnál történő adóztatást illeti, nagyon fontos az információ csere, a megtakarítások adózását próbáljuk előre mozdítani, illetve mandátumot szerezni a konzultációra. A forrásnál történő levonás a második legjobb megoldás, csak ahhoz képest, amit megvalósíthatunk. Ami pedig a fiskális kompakt ratifikálását illeti, a nemzeti eljárásokat tiszteletben tartom, és nem hiszem, hogy ezt meg lehetne kérdőjelezni, hiszen a nemzeti parlamenteknek is hallatniuk kell a hangukat, és el kell mondaniuk a véleményüket a fiskális kompaktot illetően. Tehát szerintem ez egy nagyon jó, de nagyon pragmatikus gondolat, hiszen kimondja, hogy amit megígértünk az Európai Unióban, azt most haza is visszük, hiszen tudjuk, hogy otthon mindig is nagy tiszteletben állnak a nemzeti törvények naponta, és az év minden napján, és a fiskális kompakt ezt sokkal koherensebbé teszi, hiszen a nemzeti parlamentek nagyobb szerepet kapnak, ez pedig rendkívül fontos a stabilitás és növekedési paktum szempontjából, illetve a reformok szempontjából. Tehát szerintem a fiskális kompakt új hidat ver a államok, illetve az intézmények között. És még egy megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik, ha bármilyen tanácsot adhatok a következő elnökségnek, adhatnék, akkor ez az lenne, hogy ne csak formális, hanem informális vitákat tartsanak az Európai Parlamenten, mert azt hiszem, hogy Európának előnyére lehet az, hogyha a tanács és a parlament között bizalom teljes kapcsolat épül ki. Köszönöm szépen az együttműködésüket. Az elmúlt fél évben a Dán elnökség nagyra értékelte a közös munkát. Thank you very much and thank you for staying on for nearly an extra quarter of an hour. Um, I'd just like to take this Köszönöm szépen ezt a plusz negyed órát is. Szeretném megragadni a lehetőséget, és elmondani azt, hogy nagyon sok és nehéz, bonyolult munkát végeztünk az ekon anyagok területén. Néha le kellett zárniuk valamit, ami már folyamatban volt, néha nem sikerült teljesen lezárni, és akkor az tovább adódik a ciprusi elnökségnek, de szerintünk ilyen az élet, és ez, ez semmilyen képpen, semmilyen módon nem mutatja azt, hogy az elnökségek milyenek, milyen kaliberűek. A hat hónap egy szűk határidő, határidő, de azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy maguk a jogszabályok helyesek legyenek. És én is köszönettel tartozom önnek, illetve vannak olyan atasék itt a teremben, akik nagyon sokszor találkoztak velünk, amikor az ő dossziéjüket tárgyaltuk, és természetesen ismét csak annyit mondhatok, hogy állunk a közös munka elé egészen az utolsó percig, és köszönjük szépen az együttműködését. Köszönjük. Okay, I'm sorry that uh, we cannot have a little break because we are already late. Sajnos nem tudunk most szünetet tartani, mert már is késésben vagyunk. Let's start uh, again our session. Menjünk tovább, kérem. Thank Köszönöm. Next point on uh, our agenda. Következő napi rendi pont Az Európai Unióban 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó adógyi cselekvési program létrehozása és az 1482 per 2007 per EK határozat hatályon kívül helyezése. Ennek én vagyok a raportőre, és szeretnék önöknek beszámolni akkor arról, hogy hol áll a jogalkotási folyamat, mint ahogy esetleg tudják, az elnökök konferenciája május 16-án itt az Európai Parlamentben jóváhagyta azt, hogy a fiskális jelentést két jelentésre, a fiskális és a vám témákra ossza. Ezt az Econ javaslatára tették, illetve az IMCO javaslatára. Ezt követően született meg az Európai Unió tanácsának egy belső feljegyzése, amelyben ők megerősítik az elnökségnek azt a döntését, hogy két jogalkotási anyagra osztják ezt a jelentést. Emellett a Költségvetési Bizottság véleménye már rendelkezésünkre áll, amely szintén azt javasolja, hogy legyen két jelentés, a fiskális, illetve a vám témára külön-külön jelentés. A félidős áttekintési jelentés pozitív volt, és gratulálunk az Európai Bizottságnak ahhoz, ahogy a fiskális programot a 2007-2013, sőt, inkább 2008-2013 között futó fiskális és vámprogramot végrehajtották. Tehát gratulálunk a végrehajtáshoz. Itt a jelentés önök előtt és én most akkor a jelentés tartalmáról fogok beszélni. 61 módosítót javasoltak, 39 technikai jellegű, ez ahhoz kapcsolódik, hogy két kettészedjük a jelentést. Alapvetően ezek technikai jellegű módosítók, 39 tehát ezekről, ezekből közül, és meghallgatjuk az Európai Bizottság véleményét is arról, hogy az Európai Bizottságban hogyan sikerült napra készíteni tenni a munkát a parlamenti és a tanácsi döntés fényében. Tehát a 61-ből 39 technikai jellegű, amely ahhoz kapcsolódik, hogy a jelentés ketté válik, és 22 lényegi módosító van, akkor ezekről beszélnék leginkább. Az Európai Bizottságnak üdvözöljük azt a javaslatát, hogy a fiskális programot kiterjeszti a tagjelölt országokra, illetve a csatlakozó országokra, a partnerországokra, illetve potenciális tagjelölt országokra az európai szomszédsági politikán belül akkor, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek. Ugyanakkor ezt az együttműködést korlátozni akarnánk az adócsalás és adóelkerülés témájára, mivel a programnak korlátozottak az erőforrásai. A Fiskálisnak pedig eh, inkább egy belső együttműködési dimenziója van. Az Európai Bizottság emellett azt is javasolja, hogy eh, külső szakértőket is lehessen bevonni, mint például harmadik országok tisztviselőit, vagy nemzetközi szervezetek képviselőit. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a javaslatot nem kellene támogatnunk, mert a fiskálisnak továbbra is a nemzeti adóhatóságok együttműködésére kell koncentrálnia, illetve megint csak azért, mert költségvetési, költségvetési problémák vannak nincs elég pénz. Emellett a fiskáliszt összhangba kell hozni a hatályos és majd később hatályos Európai Uniós jogszabályokkal annak érdekében, hogy az új lehetséges adókat is bevegyük, például közös segítségnyújtás a különböző adók beszedése témájában. Emellett nyilván itt már gondolunk már is az energiaadóra, illetve a közös konszolidált társasági alapra. Ami a költségvetést illeti, az Európai Bizottság egy számot mondott nekünk, legyen mondjuk 778 millió euró, amelyet szétoztunk a fiskális és a vám témák között, de ehhez képest, és ez a költségvetési véleményben is szerepel, mi azt javasoltuk, hogy ez a bizottság ne foglalkozzon a számokkal most még, hanem összhangban más európai parlamenti bizottságok tevékenységével, amelyek szintén EU finanszírozási programokkal foglalkoznak. Ez a jelentés ne térjen ki a költségvetési javaslatra, mert azt majd a több éves pénzügyi keret tárgyalása során fogjuk érinteni. Tehát az Európai Bizottság jelentésében szereplő számot indikatív számnak tekintjük. Ami a delegált aktusokat illeti, itt támogatjuk a bizottság javaslatát, amely szerint a végrehajtó hatásköröket az Európai Bizottság kapja, és egy éves cselekvési program vagy munkaprogram lesz elfogadva a hatályos eljárások szerint, amelyeket a rendelet tartalmaz, és a tagállamok ellenőrzése a bizottság végrehajtási jogkörei fölött érvényesülni fog abban a formában, ahogy az jogszerű. A bizottság javaslatát támogatni kell, azzal a feltétellel, hogy a megfelelő útmutatás legyen a jogi szövegben, például a pénzügyi boríték lebontása különböző programterületek szerint, illetve a célok jól körülírt meghatározása is feltétel, amelynek figyelembe kell vennie az európai adófizetők érdekeit, és nem csak az adóigazgatási szervek érdekeit. mivel a Költségvetési Bizottsági véleménye már rendelkezésre áll, én részt vettem a vitában és a vélemény megfogalmazásában, illetve elfogadásában. El tudom mondani önöknek, hogy a Költségvetési Bizottság utalni szeretne a 2011. június 8-ai jövőbe eszközölt befektetések című e, jelentésre. Ez gyakorlatilag a SUR jelentésre történő utalást jelenti. A Költségvetési Bizottság emellett kiemelte az adó elkerülés és adó csalás elleni fellépés fontosságát. A mi jelentésünkben is szerepel ez, különös tekintettel arra, hogy ez a program hatékony volt és sikeres a félidős felülvizsgálat szerint, és ennek fényében azt javasoljuk, hogy koncentráljunk az adóelkerülés és az adócsalás elleni fellépésre. Emellett van egy másik javaslata a Költségvetési Bizottságnak, teljesítménymutatókat szeretnének sőt egy sor teljesítménymutatót, amely azt a célt szolgálna, hogy ellenőrizni lehessen a programnak a teljesítményét. Én itt most befejezném, meg, meg fogjuk hallgatni az Európai Bizottságot, de először az árnyék előadókat. Huang Lin az első szocialisták rész. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues. Euh, Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák. Először is gratulálni kell ahhoz, hogy az elnökök értekezlete szakbizottságunk és az IMCO szakbizottság közös kérésére elfogadta, hogy a vámügy és az adóügyi részt el kell különíteni ezen jelentésben, és külön programokban kell ezeket megvalósítani, ahogy ez korábban történt Üdvözölni szeretném Stolozsán kollégám munkáját, amely szerintem jó irányba mutat. Ezen program fő kihívása az, hogy támogassuk az adó jobb beszedését a 27 tagállam adóhatóságai részéről, amikor a költségvetési mozgástér rendkívül szűkös a jelenlegi kontextusban. A fiskálisnak lehetővé kell tennie mérhető és kézzelfogható módon, hogy megkönnyítse az adó elkerülés elleni küzdelmet, ugyanakkor az adó harmonizáció gyakorlatát is meg kell, hogy könnyítse. Segítenünk kell a nyolcas módosító értelmében ebben. Ami a jelentéstevő azon javaslatát illeti, hogy a lehető legoptimálisabb alkalmazását megvalósítsuk az ezen programokra fordítandó forrásoknak. Ezt a javaslatot én dicséretesnek találom. Aztán a minőzőpontunkból a fiskális együttműködés esetében mindenképpen emlékeztetni kell a lehető legnagyobb harmonizáció elvére. Mr. Uh, Wolf Klintz from Liberals. Wolf Klintz úr liberálisok része. Uh, Köszönöm szépen, jó magam is. Szeretnék köszönet mondani a jelentéstevőnek a beszámolóért. Nem szeretnék hosszasan belemenni abba, hogy miért kívánjuk, hogy az ECOM-ban és az IMCO-ban hogy ezt a két programot külön kezeljék. Ön ezt már elmondta, és a szociáldemokrata kolléga is. Az EU a vámügyekben sokkal egységesebb, mint az adóügyekben, tehát nincs semmi értelme a vám és az adóügy területét összevonni, ez szerintem nem indokolt. Egy kérdés, Stolozsán úr, ön is említette a jó félidős értékelést. Ezt nem tudom megítélni, csak egy dolog tűnik szembe, hogyha még ilyen jó is az értékelés, tényszerűleg az a helyzet, hogy még mindig nagy problémák vannak az adóelkerülés, az adócsalás területén, és ez mind a mi adóilletékességi területünkön így van, mind pedig a származási országokéban. Tehát nem tudom, hogy ez a pozitív félidős értékelés valóban helyese. Lehet, hogy igaz ez, ami az erőfeszítéseket illeti, de véleményem szerint az erőfeszítések eredményét illetően nem stimmel ez az értékelés. A legális adómagatartás tehát ami a törvényel összhangban van, ugyanakkor mégis káros a tagállamok között. Nos, ehhez e között különbséget kell tenni, hiszen vannak a törvényben joghézagok, tehát itt az illegális és legális különbségtételt árnyalni kell, tehát nem csupán az illegális magatartásokat kell leküzdeni, hanem a létező kiskapukat is meg kell szüntetni a megerősített együttműködés révén. És nem tudom, hogy valóban elértünk-e már itt ö, olyan előrepéseket, amelyek kívánatosak lennének. Aztán Ön 39 módosítót említett, ön szerint kétharmada a módosítóknak technikai jellegű, amely arra vonatkozik, hogy a két területre kell szétválasztani ezt a programot. Erre nem térnék ki most, csak a lényegi módosítókkal foglalkoznék. Ön költség okokból javasolja, hogy a programhoz való hozzáférést nehezítsük meg a külső szereplők számára, Költségokokból ez érthető, hogy aztán ez valóban ennyire észszerű-e, azt nem tudom. Mert az úgynevező külső, úgynevezett külső szakértők esetleg új nézőpontokat is megoszthatnak velünk, és esetleg alternatív új megoldásokat fogalmazhatnak meg. Tehát nem tudom, hogy ennyire kategorikusan nemet kellene mondanunk az ő részvételükre. Ami pedig a második pont, a költségvetési keret vonatkozásában elmondható, ön elmondta, hogy Jelenleg ez a 777 millió euró Nos, ezzel még talán nem kellene ennyire konkrétan foglalkoznunk, hanem inkább a több éves pénzügyi keretről folyó tárgyalásokra kellene hagynunk ezt a kérdést. Szerintem legalább ezt a számadatot meg kellene neveznünk, és talán ennek alacsonyabbnak kellene lennie, mint amit ön javasolt, hiszen különben fennáll az a kockázat, hogy éppen azért, mert szétválasztjuk ezt a programot, ezért nehézségeink lesznek majd a szám adatnagyságával. Tehát ezen még gondolkodjunk el. Aztán a felhatalmazáson alapú jogi aktusokat illetően teljes mértékben megértem, hogy itt a bizottság, mint sok más területen mindig újra megkísérli, hogy felhatalmazásokkal a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal avatkozom be. Ez alapvetően nem rossz, de nézzük meg, hogy meddig megyünk el. Más területeken láthattuk, hogy nagyon bőven, nagyon kiterjedt módon értelmezik ezt a jogi aktust, és azt hiszem, hogy ezt talán nem kellene megengednünk a bizottságnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Klinc úr, most pedig Filip Lambert kapja meg a szót. Igen, azt hiszem az én vagyok. Um, so jó napot kívánok mindenkinek! Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, különösen azért, mert egyértelműen látjuk azt, hogy a programot ketté választjuk, tehát vám és adógyi kérdésekre, ami minket illet. Látjuk ez az, ezen programoknak az értékét, az adó együttműködés mellett törtünk ráncsát már régóta, és természetesen az adó unió felé hajlunk. Az adóelkerülése kapcsolatos módosítókat támogatjuk. Szerintünk ez a program lényeges lehet, mert az átláthatóságot javíthatja gyakorlati szempontból is, és ezek az adóval kapcsolatos döntések, bírálatok, különösen a vállalati adó területén Fontosak ezek a döntések, ezek egyéni határozatok, döntések, azonban az adópolitikát meghatározzák a különböző tagállamokban. Tehát lehet, hogy ez jó eszköz lenne az ilyen adóügyi határozatok átláthatóságának emelésére, és segíthetne abban is, hogy ezeket a tagállamok megosszák egymással, és így átláthatóságot lehetne kialakítani. Hogyha méltányosságot, illetve hatékonyságot javítjuk, az adóbegyűjtés területén. Szerintünk ehhez az átláthatóság nagyon fontos, az átláthatóság hiánya pedig hátrányosan érinti az egész rendszert. A rendszer átláthatóságát is, illetve az állampolgárok felé történő beszámoltathatóságot. Nem vagyunk ellene annak, hogy a költségvetés egy részét különböző tevékenységekre alokáljuk, de jobb lenne, egyértelműbben látni, hogy a jelentéstevő milyen irányba kíván tovább haladni, illetve jobb lenne megérteni azt is, hogy miért jelez egyik helyen 30%-ot, másik helyen 20-at, harmadik helyen 10%-ot. Tehát általánosságban nem ellenezzük ezt a megosztást, de szeretnénk a háttérben levő érveket egy kicsit jobban megérteni. Köszönöm szépen. Lambertus Trezsuk úr következik. Děkuji, pane předsedající. Nos. Köszönöm szépen. Az álláspontunkat nagyon is leegyszerűsítette az, hogy a programot szétválasztották adóügyi, illetve vámügyi kérdésekre. Ez a kettéválasztás segített az álláspontunk kialakításában. A véleményünk pedig nagyon is közen áll az előttem szólók véleményéhez. Két további megjegyzéssel élnék, egyrészt az adóelkerülés témájában. Gondolom nem okoz majd meglepetést, amit mondani fogok, hiszen gyakran elmondom, hogy az adóelkerülés véleményünk szerint a túlságosan magas adókból következik, illetve túlságosan bonyolult adőgyi igazságszolgáltatásból, de hát ugye most itt nem erről beszélünk a mai napon. Akárhogy is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy reméljük, hogy az adóelkerülés elleni harcot föl tudjuk majd lendíteni, és hiszünk abban, hogy ez egy hátrányos eleme gazdaságunknak. Még egy megjegyzéssel élnék. Lambert kollégával egyetértek, aki éppen most hagyja el a termet. Ami a konkrét adatokat, illetve a megemlített konkrét számot illeti, lehet, hogy valóban ezt tisztázni kellene. Klinz kollégának is talán igaza van, amikor azt mondja, hogy talán nem fontos explicit módon konkrét adatokra, adatokat fölmutatni. Pane, pane spravodaj, jste na tom udělal kus práv. Tehát jobb lenne tisztázni ezt, és akkor az álláspontunk is egyértelműbb lehetne. Mindenesetre köszönjük a munkát. Köszönöm. Nikolas Csántis úr a következő, hogyha itt van. Ah. Um, uh, sorry, um, Mr. Schontes uh, isn't able to, to attend. Schontes úr sajnos nem tud részt venni a mai ülésen, azért viszont nem tudott, tudott uh, nem tudta ezt, ezt az véleményét nem tudta elmondani nekem, így aztán nem fogunk most véleményt formálni. Elnök, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a bizottság szeretne köszönetet mondani a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek a jelenlegi 2013-as fiskális programért és ennek tovább terjesztéséért 2014-20 közötti időszakra. Az elnökök konferenciájának döntését tudomásul vettük, az eredeti javaslatot ketté kívánja választani. A bizottság továbbra is ellenzi ezt, a megosztást, hiszen a ügy külön választása egyszerűsítést hoz fel érvként, a következő pénzügyi időszakra, azonban az elnökök konferenciájának álláspontja alapján elmondhatjuk, hogy a bizottság egy módosított javaslatot fog benyújtani két jogalkotási szöveg formájában, és az Európai Parlamentben, illetve a tanácsban így tovább folytatódhat az eszmecsere. Tehát ez a bizottság hivatalos álláspontja. Most pedig egy-két szót szólnék az előttem szólókhoz. Egy-két megjegyzés tehát előzetes megjegyzésként. A tagjelölt országok, illetve a potenciális tagjelölt országok részvétele költségvetés szempontjából semleges a fiskális programon, tehát semmilyen hatása nincs ezt mindenképpen tudni kell. A külső tanácsadók részvétele már benne van a jelenlegi programban. Adhok alapon, kivételes esetekben vesszük ezt figyelembe, és a költségvetési hatás ennek minimális, majdnem, hogy nulla, azonban további lehetőségeket nyit meg külső technikai tanácsadásra. Ami pedig az éves munkaprogramot illeti, ez egy megvalósítási intézkedés, nem pedig delegált aktus, tehát más a megközelítés, és mint ilyen, ami a költségvetési specifikumokat illeti a különböző tevékenységi területeken, hadd mondjam el, hogy a bizottság támogatja azt, hogy költségvetési kategóriák jelenjenek meg az éves munkaprogramokban, de nem gondoljuk, hogy hasznos lenne ezeket konkretizálni a jogi aktusban, hiszen szerintünk ez a jelenlegi rugalmaságot hátrányosan érintené. Tisztelt elnök úr, ez az álláspontunk. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kérem még valaki szót ebben a témában. hogyha nincs, akkor hadd mondjam el, hogy a saját tapasztalataim alapján a éves pénzügyi keret 2014-2020-as időszakában csökkenést mutat az összegeket illetően, tehát a bizottság összeg szűkülne, és nagyon nagy a kockázata, annak, hogy ez, ezt a programot érinteni fogja. Hiszen itt könnyen lehet csökkentéseket eszközölni, jobban, mint mondjuk más területeken kohézió vagy pedig mezőgazdaság területén. Együtt fogok működni az árnyék jelentéstevőkkel, hogy megvizsgáljuk, hogyan tudjuk támogatni azt, hogy ez a program megfelelő pénzforrást kapjon, és így jó eredményt lehessen vele elérni. A bizottsági bejelentést követően, illetve az 53-as eljárási szabály értelmében az Econnak el kell halasztania az anyag vizsgálatát addig, amíg a bizottság az új javaslatot be nem nyújtja. A titkárság tájékoztatást nyújt majd a tagoknak a következő lépésekről írásban, tehát meg kell várnunk azt, hogy a bizottság milyen javaslattal rukkol elő, és akkor új határidőket határozunk majd meg a módosító javaslatok benyújtására. Köszönöm szépen! És ezzel lépjünk tovább a következő témára, a következő napi rendi pontra. Ez pedig a közös európai adásvételi jog, Marian Tyson a jelentéstevő. Thank you, Vorzitter. Is that opinion, yeah? It's an opinion, yeah. Igen, véleményről van szó. What is het uitgangspunt van de... Köszönöm a bizottsági javaslat kiinduló pontja, amit ez a vélemény is alapul elfogadott, az az, hogy hát először is az Európai Bizottság eh, eh, tudomásul veszi, illetve tudatában van annak, hogy a e, szerződések joga igen eltér e, az egyes európai tagállamok között, és ez e, tranzakciós akadályokat jelent, ezért az Európai Bizottság egységes európai kötelmi jogi rendszert szeretne létrehozni, amelynek létrehozásával előállna az a helyzet, hogy a kereskedők, és ebben a vonatkozásban nyilván a fogyasztók is megjelennek, illetve a B2B, a business-to-business tranzakciók is. Nos, az ő vonatkozásokban csökkenének az üzleti költségek, és a joghézagok, míg a fogyasztók számára egységesebb, jobb fogyasztóvédelmi szabályok születnének, alacsony áron jó minőségű szolgáltatásokat, termékeket vehetnének igénybe, és megnövekedne a határon átnyúló tranzakcióknak a súlya. A tagállam, a bizottság nem azt akarja, hogy a ö, nemzetállamok változtassák meg a saját jogszabályaikat, hanem inkább egy alternatív rendszert, másodlagos jogot hozna létre, amely az egész Európai Unióban érvényes lenne, és eh, amely bizonyos határon átnyúló tranzakciókra vonatkozna, és itt minden szó fontos, opcionális rendszerről van szó először is, tehát valaki opt-innel választja ezt a eh, kötelmi jogot, akár fogyasztóról van szó, akár pedig két üzleti vállalkozásról, tehát a fogyasztó explicit módon kiválasztja ezt a szerződéses rendszert, ezt a kötelmi jogot, és konkrétan azt mondja, hogy ezt az EU-s jogszabályrendszert akarja a tranzakcióra igénybe venni. Tehát itt olyan adásvételi tranzakciókról van szó, amely kézzelfogható javak, digitális szolgáltatások és digitális javakra lenne igaz, illetve egyfelől B2C, másfelől pedig B2B tranzakciókra lenne érvényes, ahol az egyik vállalkozás az kisvállalkozásnak minősül. Én a saját véleményemben megvizsgáltam a raportőrök álláspontját, már amennyire ez lehetséges volt, ugyanis nem igazán tudtunk leülni, beszélni, én magam a saját ötleteimet írtam le, és ezzel próbáltam vitát gerjeszteni, és azt irányítani annak érdekében, hogy a módosítókkal érjük el azt, hogy a jelentés nagy többséggel elfogadható legyen. Mi csak véleményt írunk ehhez a témához. Tudatában kell lennünk tehát annak, hogy a hatáskörünk korlátozott. A munka nagy részét a jogi bizottságra és a belső piaci bizottságra kell hagynunk, a technikai részletekkel nem kell foglalkoznunk, nem a mi munkánk, sőt, ha megtennénk, akkor is ignorálnák azokat a módosítókat. Nekünk a javaslat gazdasági vonatkozásaira kell koncentrálnunk, illetve arra, hogy a javaslat hozzáadott értékét hogyan lehet maximalizálni a fogyasztók és a vállalkozások érdekében. Nem kell tehát minden cikkhez valami fajta megjegyzést fűznünk. Én a saját véleményem a bevezetőre koncentráltam, illetve az elvekre. És ahol gazdasági hozzáadott érték van, ott a technikai jellegű cikkek vonatkozásában mi javaslattal élünk a Belső Piaci Bizottság, illetve a Jogi Bizottság felé, hogy bizonyos módosításokat tegyenek meg, ez nem a mi dolgunk, hogy ezt mi megtegyünk. Az Európai Bizottság talán túlzottan optimista. E, ténylegesen vannak akadályok a belső piacon, mert e, egész egyszerűen eltér a jogi környezet a különböző tagállamokban, de azt gondolom, hogy az Európai Bizottság túlbecsüli saját képességeit, e, nevezetesen abban a vonatkozásban, hogy változásokat tud elérni, mi természetesen olyan belső piacot szeretnénk, amely növekedést, munkahelyeket teremt, hogyha ennek akadályában állnak dolgok, amik elháríthatóak, azokat természetesen el kell hárítani. Pozitívan állunk ehhez a kezdeményezéshez. Emellett oda kell figyelnünk, hogy a gyógyszer ne legyen károsabb, mint maga a betegség, vagyis a rendszer költségei ne legyenek magasabbak, mint a jelenlegi sokszínűség költségei, és azok az emberek, akik az opciót választják, nevezetesen a vállalkozások, és őket meg kell győzni arról, hogy ez az opcionális rendszer az érdekükben áll, mert különben nincs értelme ezzel foglalkoznunk, nem fogják azt választani. Nyilván a hatályos rendszer költségeiből kell kiindulnunk, Éppen tavaly született meg egy új fogyasztóvédelmi e, irányelv, amely még nem lett átvéve a nemzeti jogokba, és e, ez csak e, a következő választások környékén lép majd hatályba, 2014 közepétől kezdve lesz hatályos, és alkalmazzák majd a tagállamok, így aztán nem tudjuk, hogy annak milyen hatása van erre a jogszabálycsomagra. Emellett ott van az alternatív eh, jogvita megoldási rendszerekről szóló dosszié, megint csak kihatással lehet eh, erre az anyagra, de az sem lesz időben elfogadva ahhoz, hogy annak a hatásait figyelembe vegyük. Emellett van a Róma 1-es rendelet a nemzetközi magánjogról, amely azt mutatja, azt mondja, hogy 2013-ban eh, azt a rendületet felül kell vizsgálni, és különösen annak hatos cikkét, amely az alkalmazandó jogról szól fogyasztói szerződések vonatkozásában. Tehát, hogyha a szerződő felek választanak maguknak egy jogot, akkor ott figyelembe kell venni a fogyasztó érdekeit is, tehát a fogyasztó dönthet az őt jobban védő jog alkalmazása mellett. Vannak itt nagy kérdőjelek, nevezetesen az, hogy a Róma egy hatos cikke hogyan kapcsolódik ehhez a véleményhez, amit mi készítünk. Ez megint egy olyan fontos dolog, amely befolyásolja azt, hogy van-e ennek az egésznek hozzáadott értéke. Ami az opcionalitást illeti, és amikor fogyasztói jogról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy eh, természetesen teljes harmonizáció, eh, maximális harmonizáció lenne a, eh, sok szempontból a legalkalmasabb, de ezt a parlament többsége sem, és a fogyasztóvédelmi szervezetek sem akarják. Ehm, ez az opcionális rendszer, ez nem egy rossz ötlet. A B2B változat egy újdonság. Itt most helyén valónak tűnhet, különös tekintettel a kisvállalkozásokra, ugyanis elég nagy a különbség egy nagy cég és egy kis cég között abban a, abban a tekintetben, hogy a nagy cég az rákényszerítheti a kis cégre a saját szerződési mintáit, mi pedig nyilván a kisebb cég védelmét akarjuk ellátni, eh, el kell ismerni az ő gyengébb tárgyalási eh, helyzetüket. Adott esetben akkor az erőviszony különbség a nagy és a kis cég között, hogy a kis cég gyakorlatilag fogyasztóval egyenértékűnek minősíthető, tehát őket is eh, védelemben kell részesítenünk. Éppen ezért ezt a döntését az Európai Bizottságnak üdvözlöm. Ugyanakkor a javaslat egyes részei nincsenek benne a e, egyes részei a mi gondolatainak nincsenek benne a javaslatnak. Vannak olyan kérdések, amelyeknél felmerül az, hogy a jogbiztonságot nem segítik elő, már pedig a hozzáadott érték ez lenne. Hogyha egy másodlagos alternatív európai jogrendszert akarunk kialakítani, akkor azt oly módon kell megtenni, hogy ne kelljen utána már kutakodni, hanem a rendelkezésre álló, könnyen rendelkezésre álló információk alapján a kereskedő el tudja dönteni, hogy azt választja. Hogyha, hogyha kutatnia kell E, háttér e, anyagért a, a szerződő félnek, akkor nem sok hozzáadott értéke van ennek az opcionális e, rendszernek. Vannak olyan dolgok, amelyekről, amelyekkel nem foglalkozik a jelentés, és szerintem kéne. Ilyet is felsoroltam a módosítókban pénzügyi tranzakciók, a pénzügyi intézményeket kivettük a hatály alól, kivették a hatály alól korábban, a tanácstól kértük egy zöld könyvbe, hogy járjunk el ennél bölcsebben, de e, ez maradt. Emellett a modellszerződések, modellszerződésekre e, szükség van, e, különböző szakmai szervezetek is emellett vannak kihagytam itt a felsorolásban a fogyasztóvédelmi szervezeteket, ugyanis egy csomó dolgot meg kell magyarázni a fogyasztóknak. Tehát olyan modellszerződésekre van szükség, szerződés sémákra, amelyek a jogbiztonságot növelik. Ezeket a modellszerződéseket az Európai Bizottságnak kell elkészítenie a különböző üzleti és fogyasztói szervezetek részvételével, bevonásával. Ugyanez a, vonatkozik a képzésre is, Eh, ez megint egy fontos eh, téma, egy sor eh, nem kormányzati szervezet arra kérni az Európai Bizottságot, hogy segítse elő a különböző tréningek szervezését, hogy amikor majd hatályba lép ez a jogrendszer, ez az új kötelmi jogi rendszer, akkor hibamentesen lehessen alkalmazni ezt az opcionális jogot. Emellett a Róma egy hatodik cikk második bekezdésének kapcsolata a, ezzel a jogszabályjal egy érdekes kérdés és probléma. Aztán egy másik probléma a 8-as és 9-es cikk megfogalmazása, mert hogy ott nem világos, hogy mit kell tenniük a fogyasztóknak, hogyan kell jogot választaniuk, és hogy mi lesz az alkalmazandó jog, hogyha nem választanak. Tehát ezt mind tudni kéne ahhoz, hogy ez a rendszer működőképes legyen. Talán túlságosan a technikai részletekbe bocsátkoztam. Igen, jogi jellegű ez a téma, remélem a lehető legügyesebben próbáltam mégis ezt előterjeszteni. Ennek a bizottságnak nem a jogra, hanem a gazdasági kihatásokra kell koncentrálnia. Noha a jogi részletek érdekesek és egy eh, jogász számára izgalmasak lehetnek. Itt most nem az a dolgunk, hogy ezzel foglalkozzunk. Várom az önök észrevételeit. Köszönöm. Köszönjük, Tyson asszony. Most az árnyék előadók eh, következnek. Huang Nog urat kérdezem, hogy Prezedo helyett akar-e valamit mondani. Oui, merci, euh, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Hasonlóképpen ahhoz a jelentéshez, amely a közös adórendszerre vonatkozott az anya és lányvállalatok tárgyában benyújtottunk egy módosítót, amely minimális adókulcsot akar bevezetni, hogy az adómentesítésben részesülhessenek a vállalatok. Ah oui, ben, c'est ce qui me semblait. Moi, j'étais pas. Euh, pour ça que je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi on me demandait la parole. Nem értettem, hogy miért kértek hozzászólásra. Én nem ezzel a témával foglalkoztam. Azt hittem, hogy az az én témám. Ah non, Sanchez Presedo m'a rien donné. Alors c'est fini. Voilà, donc. Okay. Thank you very much. Uh, Köszönjük szépen, mondja az elnök. Igen, tehát még az előző vélemény tervezetnél járunk. Klinz úr. Okay. <laughs> Also, liebe Kollegen, ähm, Tisztelt kollégák, néhány rövid kommentár. Először is valamennyien emlékszünk rá, hogy Mario Monti tavaly egy nagy jelentést készített az bizottságának a szemmel a belső piacról, és rámutatott, hogy nagyon sok kihasználatlan növekedési potenciál van, amit ki lehet használni, hogyha valóban be akarjuk teljesíteni a belső piacot ez az itt javasolt kiegészítő opcionális projekt egy Európa szintű adásvételi jogra vonatkozóan a fennálló nemzeti jog kiegészítéseként egy eszköz lenne arra, hogy a belső piacot jobban használjuk, mint eddig. Tehát a célkitűzést csak üdvözölni tudjuk. Az a véleményem, hogy ez egy észszerű javaslat remélhetőleg hamarosan átültethetjük ezt a gyakorlatba. Hogy aztán ez a projekt működik-e, ezt természetesen nem mi döntjük el itt a parlamentben, sem pedig a bizottság vagy a tanács, hanem ez konkrétan a vállalatoktól függ, főleg a KKV-któl, a fogyasztóktól, hogy készek-e arra, hogy átálljanak erre az alapra, erre a módra. De lássuk be, hogy az online kereskedés volumen erőteljesen növekszik, és különösen egy KKV számára ez hatalmas nehézség határokon átnyúló kereskedést folytatni, hiszen mindig különböző jogszabályokhoz kell, hogy tartsák magukat ezek a vállalatok. Tehát uh, itt szakértők támogatására van szükség, és ez többletköltséget generál. És hogyha sikerül valóban egy opcionális új rezsimet bevezetni európai szinten, ez egy nagy könnyítés lenne. Ennyiben támogatjuk tehát a javaslatot. Teljes mértékben egyetértek Tyson kolléga véleményével, hogy a végrehajtás szakasza során támogatni kell mindenféle modell, szerződést, képzést, szemináriumot, és azt hiszem, hogy a bizottságnak ö, itt látnia kellene, hogy ez a feladata. Tehát nem szervezetekre, szövetségekre kell hagyni ezt a feladatot, nem őket kell ezzel megbízni, hanem egy központi, centrális helyről, Brüsszelből kell biztosítani, hogy a gyakorlati végrehajtás azonos legyen. Itt egy új kiegészítő rezsimet akarunk létrehozni, és biztosítani kell, hogy itt ne kerüljön sor tagállami ö, kiegészítő interpretációkra. Ami a 7 éves felülvizsgálatot illeti, a jelentéstevő 7 évet említ, a bizottság 5 évet. Nos, bizonyosan világos, hogy a gyakorlati végrehajtás során számos probléma vetődhet fel, amire még nem is gondolunk, ezeket is meg kell majd vizsgálni, és újonnan kiegészítőleg kell majd ezeket szabályozni. Ennek fényében nem vagyok benne biztos, hogy észszerű a e 7 évre kitolni ezt a határidőt, mert hogyha 7 év után állapítjuk meg, hogy itt-ott vannak problémák, és itt-ott módosítani kell ezeken, akkor megint csak értékes idő telik el. Ez egy viszonylag hosszú időszak, és talán meg kellene akadályoznunk, hogy ilyen hosszúra nyújtsuk ezt a felvizsgálati időt. Összességében kedvezően ítélem meg ezt a tervet, csak támogatni tudom azt, amit Tyson asszony mondott a kezdetben. Legyünk óvatosak a haszon számszerűsítésével az ilyen javaslatok esetében. Remélhetőleg lesz haszon, és ez jelentős lesz, de ez a 27 milliárd, hát ebben én is kételkednék. Köszönöm. Mr. Köszönöm szépen, Klinc úr. Most pedig szó. No comment at that stage from us. Nincs megjegyzésünk a jelenlegi szakaszban. Elnök. Kamál úr árnyék jelentéstevő, nem tudom, hogy helyette kére valaki szót. Igen, én fogok helyette szólni, hogyha megengedi tisztelt elnök úr. Mondom tehát az ő szavait, nem pedig a sajátjaimat. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy az ECR frakciója támogatja a határon átnyúló kereskedelem egyszerűsítését, hiszen az egységes piac a legnagyobb sikere az Európai Uniónak, és ezt fel kell lendíteni, növelni kell. Azonban sajnos nem látom azt, hogy ez a javaslat hogyan fogja ezt megvalósítani, hiszen a fogyasztói és üzleti szövetségek úgy érzik, hogy a közös adásvételi jog nem fog segíteni, ezen kívül megfelelő hatástanulmányra van szükség, az adatokat nem megfelelően dolgozták fel, ugye még itt mindig a Kamal úr szavait olvasom, nem látom semmi bizonyítékát annak, hogy erre a javaslatra szükség van, vagy kínálatos lenni. A, ezen kívül azt látjuk, hogy a bizottság egy közös adásvétel jogot kíván bevezetni anélkül, hogy hatástanulmányt végzett volna. Azt gyanítom, mondja Kamál úr, hogy inkább Vivian Redding asszony hiúsági projektjéről van szó, nem pedig egy jól átgondolt joganyagról. Tehát ez, ebből mindenki veszít, a fogyasztók is, az ipar is, a nemzeti szerződési törvények harmonizálása csak további terheket hozhat, és nem segít a fogyasztóknak. Tamál úr szerint, aki valószínűleg most London városában van elnök. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kére valaki szót Thomas Handel árnyékjelentés tevő nevében. Senki. Bizottság. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um, Köszönöm, elnök úr, néhány rövid észrevétel. Először is Tyson asszony bevezetésével kapcsolatban. Nos, ő az illetékesség okán javasolt az ECON hatáskörét, de a bizottság szeretné hangsúlyozni, hogy Tyson asszony mennyire mérehatóan foglalkozott ezzel a témával, ez világosan kiviláglik a jelentéséből. A bizottság mindig is elismerte, hogy más akadályok is vannak a belső piacon, mint csupán kötelmi jog szempontjából relevánsak. Most a kötelmi jog szempontjából releváns akadályok a mi vizsgálatunk szerint rendkívül jelentősek jóval jelentősebbek, mint más akadályok, mint például a térbeli távolság, a nyelv vagy különböző kultúrák, az határokon átnyúló árukereskedelem esetében. Bizonyos akadályokat eh, a bizottság egyáltalán nem akar harmonizálni, mint például a nyelv vagy a eh, földrajzi távolságok. Más akadályok esetében azonban a bizottság már javaslatokkal élt, Tyson asszony is említett ilyeneket, amelyeket az edr ral és az ODR-ral kapcsolatosan ugyanakkor nyújtottunk be. Véletlen, hogy a bizottság ezen javaslata a közös európai adásvételi jog kapcsán ö, megjelenik majd. Ezt egy csomagként kell látni, és a fogyasztóknak, valamint a kereskedőknek mindez megkönnyíti, hogy határokon átnyúló módon egyszerűbben és átláthatóban kereskedjenek. Tyson asszony üdvözölte a bizottság javaslatának korlátozását a KKV-kra, Valójában a bizottság szándékosan a B2B területen a KKV-kra korlátozódott ebben a javaslatban. Elsősorban a KKV-k gazdasági jelentősége miatt, ugyanis valamennyi európai vállalat 98%-a KKV, 92%-uk pedig mikrovállalat. Kiszámoltuk, hogy az export esetében egyetlen tagállamba a határokon átnyúló módon 10 ezer euró esik, amelyeket szerződéses akadály ö, okoz, és 3000 eurós költség az online kereskedések esetében. Most az a 10 ezer euró, az egy hetede a mikrovállalatok átlag éves forgalmának. És ezt csak akkor számítjuk, hogyha egyetlen tagállamba exportálnak, hogyha most 15 tagállamba exportálna az adott vállalat, akkor láthatjuk, hogy milyen nagy költségek adódnak ebből a mikrovállalat számára, és ezek nem is, tető, nem is teszik lehetővé, hogy exportáljanak, vagy ennyi tagállamba exportáljon az adott KKV vagy mikrovállalat, mint amennyibe szívesen tenni ezt. Aztán itt van a második pont, mely szerint a bizottság a B2B területen miért korlátozódott javaslatában a KKV-kra. Nos, ennek a második oka az, hogy itt problémákat fedeztünk fel. A nagyvállalatoknál nem találtunk problémákat, ezek kereskednek egymás között, vannak jogi osztályaik, és úgy tudják alakítani ezek a jogi osztályok a szerződéseket, ahogyan ez kívánatos, ott nincsenek problémák, tehát nem is kell beavatkoznunk. A kkv esetében más a helyzet, ahogyan elmondtam, a jogi tanácsadás költségei jelentősek, sőt akár prohib prohibitívak is lehetnek. És aztán áttérnék egy másik példára, hogy miért nem terjesztettük ki a javaslatot a tagállamokon belüli szerződésekre, ott sem találtunk problémákat. Tehát a bizottság javaslatában az arányosság elvét vette figyelembe, tehát csak ott, ahol problémákkal szembesültünk, ott léptünk fel. Tehát, ahogyan Kamel úr képviseletében elhangzott, itt semmiféleképpen sem reading asszony hiúsági projektjéről van szó, hanem itt egy olyan projektről van szó, ahol pontosan a problémákat veszük célba, és nem egy lose-lose helyzetet teremtünk, hanem egy win-win helyzetet, van ugyanis egy eszközünk, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a tranzakciós költségeiket csökkentsék, és más tagállamokba exportáljanak egyetlen jog alapján, egyetlen honlappal exportálhassanak valamennyi tagállamba, ahová exportálni kívánnak. És a fogyasztók számára ez hatalmas választékot, kínálatot jelent olcsóbb árakkal, vizsgálatokat kezdeményeztünk, árukosarakat hoztunk létre, száz kedvelt fogyasztói termékből, és aztán megvizsgáltuk, hogy a tagállamokban online módon rendelkezésre állnak -e ezek a legvilágosabb példával kezdenem Ciprus, ott 98 termék nem volt jelen a ciprusi piacon. Mondhatják, hogy Ciprus kisország, szigetország, ezért nem éri meg Ciprusba exportálni, ezt elmondhatjuk. De hogyha megnézzük a 13 következő tagállamot a GDP-jük tekintetében, akkor láthatjuk, hogy a termékek 50%-a nem állt rendelkezésre ezekben sem, és hogyha megnézzük, hogy olcsóbban hozzá lehet -e jutni az adott tagállamokban, nos hát 25%-át ezen tagállamoknak 10%-kal olcsóbban is meg lehetne szerezni, tehát mindez a fogyasztók számára nagyobb választékot jelent alacsonyabb árakon, és növeli a fogyasztóvédelem szintjét. Hiszen ez még ö, erősebb védelmet is jelent, mint a fennálló EU-s jogszabályok, és hasonló védelmet, mint a tagállami szabályok. Aztán az előnyök között a 27. preambulum bekezdés is említésre került, ott kivettük azokat a pontokat, amelyeket nem szabályozunk. Itt olyan jogi területekről van szó, amelyek nem tartoznak a határokon átnyúló kereskedelem területére, illetve nem jelentősek ebből a szempontból, vagy a nagyon érzékeny területek, mint a kiskorúak védelme. Ez nem szerepelhet egy bizottság javaslatában, hanem ezt a területet a tagállamokra hagytuk. De megértem Tyson asszony javaslatát, hogy később ezeket a területeket is megvizsgáljuk. Aztán az európai modellszerződések, amelyeket Klinz úr is említett, mint előnyeseket. Itt a bizottság kezdeményezéséről van szó, ezzel mindenképpen foglalkozni kívánunk, és ugyanez érvényes az oktatásra, a képzésre is. Köszönöm elnök úr a figyelmet. Thank you. Uh, before uh coming back to... Köszönöm. Mielőtt Tiszen asszonynak megadnám a szót újra, nem tudom, van-e még olyan képviselő, aki beszélni, kérdezni szeretne, hanem akkor Tiszen asszonynak adom meg a szót. Dank u, voorzitter. Ik kan uh, heel kort zijn, denk ik. Uh, ik bedank uh, al diegenen die tussengekomen zijn en ook, uh, ook de commissie. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Ez az első eszmecsere ebben a témában, és nagyon örülök a módosító javaslatoknak. Majd megnézzük a különböző frakciók véleményét kicsit közelebbről, és hogyha már megvan a titkárságnak az időbeosztás, akkor jó lenne ezt megtudni, hogyha nem, akkor majd meglátjuk, de van időnk, azt hiszem, mert a Belső Piaci Bizottság jó pár szemináriumot szervez, és természetesen a döntés meghozatal előtt információra lesz szükségük. Az biztos, hogy egyértelmű ütemtervre van szükség, azért, hogy ne késlekedjen a mi véleményünk az illetékes bizottság számára, hiszen ez nagyon is sajnálatos lenne. Tehát jó lenne, hogyha szeptemberben meg lenne a módosítók határideje, és akkor meghallgathatjuk a többi frakciót. Köszönöm. Július 17-e módosítók határideje. Szeptember 19-én foly majd er, folyik majd erről eszmecsere, és október 8-án lesz a szavazás. We are moving to the uh, consideration of amendment. Most pedig uh, nézzük a következő jelentést. A különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat és jogdíjfizetések közös adózási rendszere következik. Meg is adom a szót a jelentéstevő asszonynak, Gálpelc Ildikónak. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon röviden szeretném összefoglalni e, a módosítókat és az ezzel kapcsolatos előkészítő munkát. először is e, meg szeretném köszönni az árnyékelentéstevőknek a munkáját eighteen módostó javaslat érkezett a kollégáktól amelyek mindegyike éptő jellegű és nagy részüket eh, teljes mértékben eh, támogatni is tudom. Eh, volt egy rendező elvem a módostók áttekintésénél ezt szeretném megosztani a kollégákkal. az első és legfontosabb az volt hogy az anya leány vállalati irányelvvel összhangban álljanak a javaslataink a második hogy az adócsalások adóelkerülések adókijátszások megakadályozására irányuljanak eh, kiküszöböljék az adóztatás kétszeres elmaradását egy olyan eh, rendező elvem is volt hogy az adócsökkentés mértéke semmi esetre sem eredményezhet adómentességet és természetesen erősteni szerettem volna azt hogy az európai parlamentet a beszámolási beszámoltatási körbe bevonjuk. a módostók jelentős része ezeket a témákat érintette és gy minden olyan kérdésben ahol még nyitott pontok voltak képviselőtársaimnak egy mailt rtam délután és rövid egyeztetést is folytattunk gy javaslom majd hogy szülessen egy kompromisszumos módostó javaslat és az összes többi pedig önállóan marad a riportban van egy nyitott kérdés amit, és tisztázandó pont amit érdemes lenne megbeszélnünk és itt kérem a képviselőtársaimnak a segtségét még az eredeti javaslatban én a hatályba léptetését azoknak a törvényeknek ami az irányelvnek a hatályosulását jelenti two thousand and fourteen ben rögztettem a felülvizsgálatot pedig two thousand and sixteen ra volt egy javaslat klinz úr javaslata arról érkezett hogy hozzuk ezt előre two thousand and thirteen ra és a felülvizsgálatot pedig a. two thousand and fifteen re én ezt hogyha technikailag ez lehetséges és mi ebben meg tudunk egyezni ezt én támogatni tudom csak az idő rövidsége kérdéses és ezt érdemes lenne meggondolni egy olyan módostó van még amit egyeztetnem kell mert nem tettem meg itt a kötelező jelleg a beszámoltatás kötelező jellege miatt majd szeretnék szintén klinz úrhoz egy kérdést intézni az xbrl rendszernek az alkalmazásával de ez lehet hogy a magyar fordtásnak a hibája de nem tudtam eldönteni hogy ez ajánlott vagy kötelező legyen. két módostó is e tárgyba ródott és ezt Eh, fontos lenne eh, még megbeszélnünk. Eh, az összes többi módostó még egyszer részemről támogatás kivéve az ami az anyavállalat irányelveket megcélozza akár százalékosan akár tartalmában felülrni és várom az árnyék jelentéstevőknek a javaslatát és a bizottságnak a javaslatát is. köszönöm szépen elnök úr! természetesen kérdésekre szvesen válaszolok de majd utána. Thank you. I'm giving now... Uh, <laughs> Köszönöm szépen. Uh, adom meg a szót. Alors, je disais euh, tout à l'heure que par analogie avec euh, ce que nous avons fait. Most az előbb uh, a Gigolt jelentésnél kezdtem beszélni, egy módosítót nyújtottam be, uh, melynek célja egy minimális adókulcs bevezetése a mentesítésből való részesedés céljából, és más részről itt a mentesítés kedvezményezettjeit ki akarom terjeszteni a hibrid eszközökre, a kettős nem adóztatás helyzeteire, ahogyan az imént aláhúztam. Nos, ezek a rendelkezések szükségesek szerintünk annak érdekében, hogy ezen irányelv eldolgozása ne azzal a következménnyel járjon, hogy teljes mértékben mentesítsen az adó, az illeték fizetés vagy kamatfizetés alól meg akarjuk határozni a részvételi küszöböt, mely szerint egy társaságot egy másik társaság leányvállalatának lehet tekinteni. A 2009-es irányelv értelmében ez 25% lenne 10% helyett. Ezen küszöb változtatása, illetve a bizottság javaslata itt nem kívánatos hatásokat eredményezne. Itt a különböző tagállamok lányvállalatai és anyavállalatai vonatkozásában. A bizottság javaslatában ez a küszöb a anya-lányvállalat irányelvnek megfelelően alakulna, de itt nem ugyanarról a viszonyról van szó a társaságok között, mivel itt közvetlen vagy közvetett tőke részesedésről van szó. Pontosabban megkívántuk határozni a stabil telephely fogalmát is, utaltunk a közös társasági adóalap irányelvre annak érdekében, hogy munkánk következetességét megerősítsük. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Krinc kapja meg a szót. Dank, ich habe dem bisher gesagt, nur wenig hinzuzufügen. Nos, kevés hozzáfűzni való van. A jelentéstevő már utalt arra, hogy módosítóim van. Síkra szállok a határidők rövidítése mellett, például a végrehajtási határidőt, illetően egyesek 2012. január 1-ét meg. Nos, a jelentéstevő 2013. január 1-ét szerepeltetett lehetnénk kicsit ambiciózusabbak, és a következő év végét tűzhetnénk ki célul, ami pedig az irányelv kihatásait illeti, én 2015 január 1 javasoltam, 2016 január 1 helyett, de mindenképpen arra is figyelnünk kell, hogy a beszámolás ne csupán a tanács felé történjen, hanem felénk a parlament felé, és ezt is hozzá kell fűznünk. A jelentés tevő utalása a 2012 áprilisi állásfoglalásra az adócsalás, elkerülés tárgyában ezt a hivatkozást nem értem világosan. Hiszen ennél a témánál mindenek előtt a kettős adóztatás, illetve ennek megakadályozása cél, nem pedig az adóelkerülésről van itt szó. Aztán itt van az én javaslatom az elektronikus beszámolási kötelezettséget illetően ez a Business Reporting Language az angolban egy elektromos beszámolás, amelyet EU szinten kötelezően kellene bevezetni, nem pedig opcionálisan. Tehát én amellett lennék, hogy valamennyi tagállam hajtsa ezt végre, mert az adóhatóságok számára sokkal könnyebb lenne, hogyha azok az adatok, amelyekre szükségük van, azok hozzá, azokhoz hozzá is férnének a határokon átnyúló forgalomban, vagy az államok közötti összevetésben. Így módon az adatok elektronikus módon hozzáférhetőek lennének, ez nagyon nagyban egyszerűsíteni a munkát, ezért vagyok emellett. Köszönöm szépen, Klinc úr, most pedig Gigold úr a szó. Nos, németre váltok. Az a benyomásom, hogy itt nagy mértékben egyetértünk. Szeretném elmondani, hogy a kollégák módosítóival nagyrészt egyetértek, csak az a kérdés merült fel bennem, hogy formálisan a 16-os módosító esetében, Liam Hangnok esetében lehet egyáltalán hivatalosan utalni egy olyan irányelvre, ami még nem született meg. Talán itt át kellene gondolnunk, hogy milyen kompromisszumot találhatnánk, hogyan lehetne ezt máshogyan megfogalmazni. A mi módosítónkat szeretném most röviden még megindokolni ez megfelel annak, amit az anya leány vállalat már itt elfogadtunk. Az első rész esetében a mentesítésből csak akkor lehetne profitálni, akit már előzetesen legalább 70%-os adót termel, az terhel az átlagos társasági adóhoz képest az EU-ban. A tanács ezzel akkoriban nem foglalkozott, éppen ezért helyes, hogy még egyszer felvessük ezen követelésünket. Akkoriban pozitív feedbacket kaptam jelentéstevőként, és azt mondták nekem, hogy, mi, hogy nekünk igazunk van a parlamentben ezt illetően, éppen ezért, hogyha a tanács azt mondja, hogy a két irányelvvel párhuzamosan kell foglalkoznunk, akkor nem szabad ezt kihagynunk, hiszen azért, mert a tanács először figyelmen kívül hagyta a parlament véleményét, azért most nem kell megváltoztatnunk a véleményünket, és egy észszerű javaslaton nem kell lemondanunk, hiszen ez a leány vállalat irányelv az adóelkerülés ellen irányul, és ezt nem hagyhatjuk ennyiben. Wolf Klintz felvetését illetően, hogy vajon az az állásfoglalás, amit itt elfogadtunk az adó elkerülés leküzdésére, az helyes ö, hivatkozási kerete. Ad, igazat kell adnom a jelentéstevőnek e tekintetben, hiszen ebben az állásfoglalásban közvetlenül hivatkozunk az úgynevezett hibrid eszközökre, és pontosan erről beszélünk itt. A hibrid eszközökről, mint például az úgynevezett Profit Participating Loan eszközök Belgium és Hollandia között, amelyet nagyon gyakran használnak az egyik országban kamatot, más országban osztalékot fizetnek, és e, így módon az adott vállalat sem Hollandiában, sem Belgiumban nem adóköteles. Éppen ezért jó, hogy hivatkozunk erre az állásfoglalásban. A bizottság nak foglalkoznia kell végre ezzel a kettős nem adóztatás területével. Ahogy hallottam, szerdán közleménytettek közzé, e tárgyban ez örvendetes, konzultációt folytattak le. A mi módosítunk, a 15-ös módosító egy második esetre irányul, amikor kijelenti, hogy a kettős nem adóztatás esetében, amikor a tagállam bizonyos bevételi B tagállamban lennének adókötelesek, ott a mentesítés nem érvényesülhet. Tehát azok nem profitálhatnak ebből az irányából azok a vállalatok, amikre ez vonatkozik. Örülök a jó együttműködésnek, jó, hogy észszerű dolgok születtek, és szeretném támogatni azt, ami a gazdasági kihatások korábbi értékelésére irányul ezen irányelv esetében, itt kétféle gazdasági hatásról van szó. Egyrészt azok a vállalatok, amelyek valóban megérdemlik, azok megvédhetik magukat a kettős adóztatás terhétől, másrésztről pedig azok az államok, amelyeknek legitim igényük van az adóra, azok ezt végrehajthatják, beszedhetik, és ennyiben jó, hogyha ezzel a témával korábban foglalkozunk, hiszen ez az elviselhetetlen padhelyzet a tanácsban ezzel a témával kapcsolatban. Nos, erről már a Dán ö, pénzügyminiszter, illetve a gazdaságminiszter is szólt, és ez így nem mehet tovább. Remélem, hogy a tanács végre komolyabban veszi módosítóinkat, mint legutóbb, hiszen különben ez a helyzet nem oldódik meg hosszú ideig. Köszönöm. Thank you, Mr. Giggold. Köszönöm szépen, Bíkolt úr. Strajcsik úr, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, szinte nincs is kiegészíteni valóm. Értékelem a jelentéstevő erőfeszítéseit a kompromisszum irányában, technikai megfogalmazásban, jelenlevő gondokra mutattam rá a módosítóimban az adóelkerülés témájával kapcsolatban, tehát nagyon rövid megjegyzéssel élhetek. Természetesen nem támogathatjuk a adó kulcsok harmonizálását, illetve ezek felváltását európai adókulcsokkal de most erről nem is szeretnék részletesen szólni. Szinte nincs is kiegészíteni valóm a jelenlegi pillanatban. Nagyon szépen köszönöm a munkát. Elnök, Klute úr következik. Köszönöm szépen. Utolsó felszólalóként valóban nem tudok már sok mindent hozzáfűzni, a legtöbb észrevételem már elhangzott. Talán szeretném kiemelni, hogy észszerűnek tartom, hogyha a belső piacon megszüntetjük a kettős adóztatást, akkor jó egy lépéssel tovább lépni, hiszen a különböző rezsimek lehetőséget nyújtanak az adó elkerülésre, sőt néha az adócsalásra is. Ebben az értelemben helyesnek tartom, hogy a jelentéstevő az adó elkerülésre, adó csalásra vonatkozó intézkedésekre utal. Ez észszerű. Mi benyújtottunk néhány módosítót ezzel kapcsolatban. Kiemelném, amit uh, Gokur mondott a minimális adókulcsok tekintetében, ez is észszerűnek tűnik számomra. Egy utolsó észrevétel még azzal kapcsolatban, amit Wolf Klintz említett, az Extensible Business Report Language, nos, ezt ezzel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy ez a rövidítés viszonylag keveset mond nekem. Talán kicsit még kutathatok, több információt szerezhetek arról, hogy miről is van itt szó. De az érvelést halván észszerűnek tűnik, hogy egységes, standardizált formára van szükség, de nem tudom egy előre, hogy pontosan miről is van szó, ezt mélyebben meg kell ismernem. Ennyi volt részemről, köszönöm. Mr. Köszönöm szépen, Klúte úr. A bizottság képviselőjének adom meg a szót. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Köszönöm, elnök úr, köszönjük a jelentéstevőnek munkáját, valamint kompromisszumos javaslatát. A bizottságnak nagy megértése van a képviselők javaslatai iránt, különösen az adócsalás, az adó elkerülés leküzdése tárgyában, valamint az ez év április 19 e állásfoglalásra hivatkozással az adó elkerülés tárgyában a bizottság javaslata ugyanabba az irányba mutat, mint a benyújtott módosító javaslatok. Ami a minimális adókulcsot illeti az EU-n belül, nos, E tekintetben a bizottság hivatos álláspontjára utalnék a Rikaszt az anyalányvállalat irányelv átdolgozását illetően. Itt a 70%-os minimális adó kulcs esetében 7, 6 tagállam kerülne ezen irányelv hatája alá, és itt az általános társasági adó a 16% alatt lenne, az Írország, Ciprus, Bulgária, Litvánia és Németország is lenne, és valamennyi vállalat, amely ezen országokban telepedett le, nos ezeket kizárni az irányelv előnyei alól, ez nagyon messze menő követelésnek tűnik, amely itt megfogalmazódik a 14-es és 15-ös módosító javaslatban. A kettős nem adóztatás elkerülését illetően Különös a hibrid vállalatokra vonatkozó javaslatokról van itt szó, és a hibrid finanszírozási formákról. Mindkét esetben az agresszív cél adó tervezés, illetve a kettős nem adóztatás. Nos, ez utóbbi egy kívánatos cél, de kérdés az, hogy az irányelv egy bizonyos vállalatok egy adott körére kell -e, hogy vonatkozzon, hogy ezt a kettős nem adóztatást elkerüljük vagy valamennyi esetre kell, hogy vonatkozzon a tagállamokban, amelyekre a kettős nem adóztatás vonatkozhat. Aztán osztjuk itt Gigold úr aggodalmait arra vonatkozóan, hogy vajon hivatkozhatunk-e egy olyan közös összevontásregi adóalap irányelvre, amelyet még el sem fogadtunk, hogy lehet -e erre hivatkozni. Végezetül Klinz úr javasolta ezt a reporting language-t, Kérdés az azonban, hogy egy adóügyi irányában valóban lehet-e szabályozni olyan rendelkezéseket, amelyek a társasági jogot érintik. Ezt meg fogjuk vizsgálni, és aztán megadjuk a bizottság hivatalos válaszát, miután megszavazták ezt a jelentést. Egyebekben köszönöm a konstruktív javaslatokat és a jelentéstevő munkáját. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kére még képviselő szót. Hogyha nem, akkor ismét megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen a elhangzott javaslatokat és a bizottságnak a, a véleményét is. Um, az az álláspontom hogy ezzel a jelentéssel a tekintetben nagyon óvatosan kell bánni hogy ne terjeszkedjünk túl a hatályán hogy mi a tárgya tehát ne oldjunk meg olyan dolgokat ebbe a jelentésbe ami nem közvetlenül ehhez a jelentéshez tartozik mert annak eh, lehetnek veszélyei. ugyanakkor fontosnak tartom hogy minden olyan adózási témával ami e tárgyban eh, megszületett vagy akár határozat vagy állásfoglalási indtvány összhangban legyünk. ezért hoztam be az áprilisban elfogadott határozati javaslatot mert egyértelműen a eight as pontjában utal erre a jelentésre utal az anyaleány irányelvre úgy gondoltam hogy ehhez az egységhez ez mindenféleképpen eh, szükséges eh, egy adalék egy nézőpont tartalmilag természetesen ez eh, nem jelent hozzáfűzést. ami a gök úrnak a módostóját illeti ez az ötös módostó ez az új módostó ami fogalmi kategória én azt két szempontból tartom meggondolandónak egyrészt a fogalmi meghatározások tekintetében az irányelv a stabil alapokon áll másrészt egyetértve giegold képviselő úrral hogy ez nem került még elfogadásra másrészt pedig nem lesz kötelező jellegű az elfogadása ezért egy olyan jelentésre utalni aminek az elfogadása nem mindenkire nézve kötelező nem tartom esetleg szerencsésnek megfontolandónak tartom hogy ide e, bekerüljön. ami a twenty five os küszöböt illeti tehát az első vállalkozás minimum twenty five os részesedéssel rendelkezik a második vállalkozás tőkéjéből e, gondolatmenet végig ez egy döntés kérdése alapvetően döntés kérdése. egyetértek azzal hogy ez nem ugyanaz a rendezőelv mint az anya leány vállalat tekintetében a közvetlen közvetlen részesedés. ugyanakkor kérdés az hogy pozitv változást hozunk ezzel a ten os értékkel vagy negatv irányba mozdulunk el ezt célszerű itt újra vizsgálni. minden olyan módostó ahogy klinz úr is emltette ami alkalmas a standardizálásra az egyszerűstésre az összehasonltásra az egyértelműen jó. én magam közgazdászként elemzőként mindig is támogattam hogyha olyan adatokat kaphattam ami alkalmas a tagállamok közötti összehasonltásra mondjuk adózás vonatkozásában. itt két dolgot kell mérlegelni ez a formula nem kötelező mindenkire kidolgozva teljes körű alkalmazása mind a twenty seven vagy twenty eight tagállamra még nem történt meg és a másik oldalról viszont előrehozzuk a hatályosulását two thousand and thirteen decemberére ennek az irányelvnek és a felülvizsgálatot two thousand and fifteen decemberére. kérdés az hogy elegendő e ez az idő a teljes bevezetésre ugyanakkor a javaslattal hogy legyen ilyen vagy ehhez hasonló formula ami mindenkire vonatkozik abszolút egyetértek és támogatom is. a kötelező jelleggel van e, egy kis problémám tehát hogyha ott azt finomtani lehetne az, nagyon jó dolog lenne a, a felhvás erre. összességében mindenkinek a javaslatát köszönöm és ennek megfelelően megpróbáljuk a szavazólistát összeálltani. köszönöm a bizottságnak a munkáját a segtségét ebben és ha jól tudom szeptemberben kerül sor majd plenárison a szavazásra. Thank you. is Köszönöm. Szavazunk itt július 9-én, a plenárison pedig szeptemberben. A következő bizottsági ülésre július 2-án Strasbourgban kerül sor. Köszönöm, és ezzel lezárom az ülést. Nagyon jó, hogy hamarabb be tudjuk fejezni, mint a kiírt időpont. Köszönöm.